Kolléginnen Tisztelt kollégák! Szeretném kérni, engedjék meg, hogy megnyissam az ülést. van -e a napirenddel kapcsolatban módosító indítvány? Úgy látom nincs, más mondandóm voltak épp nincs is. Úgyhogy azon a harmas napirendre pontra ugorhatunk. Nagyon örülök annak, hogy a mai napom vendégeket fogadhattunk, az öbölment együttműködési tanács tagjait, képviselőit, és különösen szeretném üdvözölni azt a delegációt, amelyet dr. Abdul, Abdul Sheikh, szaudarábiai Sheikh vezet, aki a szaudi súra tanácsok elnökeként van jelent, Khaled bin Hilal al-Mavali úr is itt van Ománból, ő excellenciája, aki a Majlis elnöke, és hat külön, külön állam, az öbölment ügyműködési tanács hat államának vezetői, képviselői is itt vannak. 2007. március 4-én Budiszúr egy afet Bodiszúr tollából egy afet jelentés született, amely arról szólt, hogy meg kell erősíteni az öbölmerikai tanács Európai Unió kapcsolatait, valamint a minden szinten a kapcsolatrendszert az EU és az a tanács tagjai között. Az, a főtitkár látogatása, mármint az öbölmerikai tanács elnöke, Al-Sayani úr tavaly járt itt, és ő is kifejezte a belé érdekeltséget, hogy erősítsük a kapcsolatokat. A bibliotetikai kapcsolat egy még intenzívebb párbeszédet tételez fel, széles körű témákat érintően, amelyek közös érdeklődésre tartanak számmal. Tudomány, oktatás, technológia, és sorolhatnám. Mi Abdullah bin Mohamed al Sheikh gondolatait szeretnénk meghallgatni a kapcsolatrendszer jövőjéről, kilátásairól kapcsolatban. Az ő e ÖET egy politikai, még politikai testületté kíván alakulni, ahogy az érintett állam és kormányfők tavaly kinyilvánították. A öbölmenti államokkal tartandó kapcsolatok delegációnak vezetői Angelika Nibler is itt van közöttünk, neki is megadom mindjárt a szót, és azt gondolom, hogy kell időt hagynunk arra is, hogy megvitassunk olyan kérdéseket, melyek az elmúlt napokban merültek fel. Egy nagyon súlyos vita, politikai, kulturális, vallási kérdések körül kialakuló mély vita adódott az elmúlt időszakban. Én személy szerint úgy vélem, úgy hiszem, hogy e- ezek az események nem kapcsolódnak a nyugati társadalmak túlnyomó többségéhez, azok véleményéhez. A vallási kérdésekben szabadságot kell meghagynunk, ugyanakkor a vallást mégis kell védenünk, és a mostani eseményekre szerintem nincs megfelelő érv és magyarázat. De mindenképpen eszmét kell cseréljünk, annak érdekében, hogy ezt a válságot megoldjuk. Annak érdekében, hogy egy, egy, egy mozifilm készítői ne legyenek olyan helyzetben, hogy aláshassák országaink közötti jó kapcsolatokat. Először Abdullah Ibn Mohamed al sheiknek szeretné megadni a szót a szöveti elnökének. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سعادة السيد المار بروك رئيس لجنة Köszönöm. Elmar Brock úr az Elma Brock úr, az AFET elnöke, Nibler asszony, az arab félszigettel foglalkozó delegáció elnöke, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő hölgyek és urak! A magam nevében és kollégáim nevében szeretném önöket üdvözölni, kollégám, akit mellettem ül, Elmar Waliul, az ománi konzultatív tanácselnöke, és az Öböl Együttműködési Tanács parlamentjének elnökei vannak még itt. Nos, mi vagyunk a képviselői térségünknek, azért látogattunk ide, hogy önökkel tárgyaljunk, és mint említettem, a térségünk parlamentjének képviselői is itt vannak. Az ománi tanács, aztán az Egyesült Arab Királyság Föderatív Tanácsa, aztán a Bahreini tanács képviselői, illetve más térségbeli országok hasonló képviselői. Üdvözlöm Önöket! Itt az Európai Parlamentben Önök a barátaink. Ami minket illet, mi úgy véljük, hogy az Európai Unió példa, ezt követni kell. A regionális együttműködés sikerét példázza, a barátság és a partnerség szálait egyre szorosabbra fűzik. Az öbölbeli együttműködési tanácsban is szeretnénk ezt megvalósítani, szorosabbra vonni az egységet országaink között, tehát hasonló terveink vannak, mint önöknek. Nagyon stabil a gazdasági és történelmi alapunk, és nagyon gazdag a kultúránk is. Hölgyeim és uraim! Mi olyan delegáció vagyunk, amely az, az öböl együttműködési tanács összes országát képviseljük, képviseli. A parlamentek nagyon fontos szerepet játszanak országaink politikai életében, a jogszabályalkotásban, illetve kormányaink ellenőrzésében, politikai és végrehajtó szerveink ellenőrzésében. Társadalmunkban mi vagyunk a reform legfőbb hívei, megpróbáljuk azt elérni országainkban, hogy jó, még nagyobb gazdagságot érjünk el, érjünk el és nemzetközi fórumunk, fórumokon is mi képviseljük az országot. A parlament közi kapcsolatok nagyon fontosak, számunkra is, ezáltal együttműködési lehetőségeinket tudjuk fejleszteni. A parlament közi találkozókon nagyon hasznos információ cserére kerül sor, nagyon fontosnak tartom például az itt történő tapasztalat cserét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szíriai válság valóban nagyon komoly aggodalomra ad okot, továbbra is emberiség elleni büntetteket követnek el Szíriában. Ezért mindannyiunknak meg kell próbálni egyfajta kiutat találni ebből a válságból, hogy az ENSZ határozatát végre lehessen hajtani. Együtt kell működnünk az ENSZ és az Arab Liga közös képviselőjével, hogy ezt a rendkívül komoly problémát meg tudjuk oldani. A világ összes országának együtt kell működnie, hogy az atomfegyverek, hogy az atom sorompót meg tudjuk oldani. Ezen a területen szeretnénk együttműködni az Európai Unióval. Ami az izraeli-palesztin kérdést illeti, tanácsunk úgy véli, hogy a békefolyamat stabilizációja nem feltétlenül mindenki érdekeit szolgálja. Az Európai Uniónak azért kell tennie valamit, hogy ismételten előre mozduljon a helyzet. Az öböl országoknak vannak külön gondjai, amelyek gátat szabnak a fejlődésnek, de úgy véljük, hogy vannak olyan országok, hogy vannak, amelyek, amelyek a belső ügyeinkbe, belügyeinkbe szeretnének beavatkozni. Kulturális támogatásra van szükség, Mindenképpen ezen hatások ellen kell fellépnünk, hogy stabilizáljuk társadalmainkban a helyzetet. Az arab emirátusokban megpróbálnak a hasonló ö, problémákra megoldást találni a, tár, a térségbeli országokkal együttműködve. Tehát számos gond sújtja a térségünket, és reméljük, hogy az Európai Unió megteszi, a, megteszi, ami tőle telik, illetve megértést mutat problémáink felé. Nagyon fontos lenne, hogyha a párbeszédnek több csatornáját nyitnánk meg. Nincs igazi együttműködési agendánk, a lényeg az, hogy a lehető legjobb és leghatékonyabb párbeszédet folytassuk. Köszönöm, köszönöm, és Isten éltesse önöket. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Most megadom a szót Angelika Nibler asszonynak, aki a delegáció vezetőjeként kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársak, kedves Elmer Brock. Ő felsége Abdullah Mohamed Sheikh, Sura tanács vezetők, tisztelt nagykövetek, kedves vendégek, képviselőtársaim. Nagyon örülök annak, hogy delegációnk nevében szívélyesen üdvözölhetem Önöket itt az Európai Parlament épületében. Örülök, hogy ide találtak a terembe, nem könnyű ez, és örülök annak, hogy ezt az alkalmat is megragadhatjuk, hogy folytassuk párbeszédünket különféle témákban. Ezt már korábban elkezdtük, e, e, találkozók sorozatát, ennek folytatása a mai nap. Képviselőtársaim már különféle parlamentközi formációkban folytatták ezt a párbeszédet, és ezt tesszük ma is. Az Európai Unió keretében, ahogy ezt egyik legfrissebb jelentésünk is mutatja, az EU és az öbben menti államok közötti stratégiai kapcsolatrendszert a maga a parlament is támogatja. Ez kifejeződött több dokumentumunkban is, és reméljük, hogy ez az együttműködés, ez az eszmecsere még stratégiaibb lesz, még dinamikusabbá alakul. Ezért örülök az együttműködésünknek, ezért szeretnénk intenzívebbé tenni ezt. Hiszen vannak olyan közös értékek, vonások, olyan közös érdekek az öbölmenti államok és az Európai Unió között, amelyekre koncentrálva komoly kapcsolatokat építhetünk. Hogy egy példányt említsek, éppen a tegnap delegációnk tegnapi ülésén Elmar Brock úr a jemeni helyzettől számolt be, és a régióbeli politikai képviselők beszámoltak az ottani politikai helyzetről, az átmenet folyamatáról Jemenben, és a humanitárius helyzet alakulásáról az országban. Szeretném megköszönni az önök feladatvállalását az együttőben, mint együttműködés tanácsban, amely hozzájárult ahhoz, hogy Jemenben megoldás alakuljon ki, és egy hosszú távú, stabil békehelyzet alakulhasson ki, Jemenben és a térség szélesebb körében is. Brock kollégám és többen mások is az AFET-ben érdeklődéssel hallgatják majd az önök értékelését a közel térség különféle folyamatairól, a helyzet alakulásáról, és azt is szeretném kifejezni, hogy a mi részünkről mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy a szabadkereskedő megállapodás lezáruljon végre, több éves tárgyalás, sőt évtizedes tárgyalás és munka után. Nagyon remélem, hogy a következő hónapokban itt is előrelépések születnek. És ez egy még szorosabb együttműködést tesz lehetővé régióink között. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak az eszmecserére, és remélem, hogy nagyon intenzív párbeszéd fog kialakulni közöttünk a mostani találkozón is. Köszönöm szépen, Angélika. Megkezdjük a vitát. Kevés az időnk, ezért mindenkinek azt ajánlom, hogy két percben foglalja össze a mondandóját, és... Pedig. Pöttering úrnak adom a korábbi elnök úrnak a szót. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Régi, reflexeimnek engedelmesek, amikor elnökként szólítom, mond, mondta Brok úr. Lenne egy megjegyzésem Mohamed el elnök úrhoz, annak érdekében, hogy tudja, ismerje a kérdésem hátterét szeretném elmondani azt, hogy politikai pályafutásom során mindig is a párbeszéd híve voltam, a kultúrák közötti párbeszéd híve főként az arab-iszlám világgal, és az Európai Néppárt frakciójának vezetőjeként 98-tól 2005-ig, illetve 2005 és 2009 között az Európai Parlament elnökeként is ellátogattam számos arab országban. A Konrad Adenauer alapítvány elnöke is vagyok Németországban, és olyan kérdésről van szó, ami a Egyesült Arab Emirátusok képviselője szól. A, az Abu Dhabi képviseleten be kellett zárnunk az alapítványunk tevékenységét. Sajnálatos ez, hiszen mi a párbeszédet szeretnénk. Azt, mond, azt mondták, hogy nem a akarnak beavatkozást. Én ezt meg is értem, de a párbeszéd érdekében egymással beszélnünk kell, és ezért azt kérem öntől, illetve az Egyesült Arab Emirátusok képviselőitől, hogy találják meg a módját annak, hogy az európai német alapítványok lehetőséggel rendelkezzenek arra, hogy az önök területén is képviseltethessék magukat, hiszen a világ többi részén is képviseljük magunkat. Ezt szeretném kérni önöktől, és örülök annak, hogy itt vannak ma. Elnök, köszönöm szépen. Gomez asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm. Eh, Mohamed Álság urat. Szeretném öntől azt kérdezni, hiszen beszélt arról, hogy szükség van a területen a nukleális fegyverektömentes zónára, és szeretném, hogyha ezt jobban kifejteni. Hogyan fog ez kihatni az örvölmenti együttműködési tanács tagjaira, figyelembe véve az atomkérdéseket Iránban. Szeretném megkérdezni öntől azt is, mivel gyakran halljuk azt, és már tíz évvel ezelőtt is hallottam ezt Indonéziában, hogy Szaudarábia aktívan pénzelte az ottani alkaidát, Jaham Izlamiát, aki a, akik a Bali támadás mögött is álltak. Mostanában is azt halljuk, hogy most is támogatók akiket megtámadta, akik, akik a libiai amerikai egykövet megtámadása mögött álltak, és Szíriában pedig az öbölmentés mégis tanács tagjai is tevékenykednek. Tehát el tudnak ezt magyarázni nekünk, el tudnak mondani, hogy mi a helyzet, mi történik. Ugyanis mi azt hattuk, hogy Szíriában, és most ez történik. Bahrainról is szeretnék kérdezni. Persze nem uh, hisszük el azt az újságot, hogy az irániak találták ezt ki. Vannak uh, egyetemű követelései a bahraini népesség többségének, ezekre válaszolni kell politikai szempontból, és a kérdésem az az, hogy az önök tanácsa foglalkozik ezzel. Kassin úr, hol van? Itt van. Köszönöm szépen. Tisztelt vendégeink! Látogatásuk itt az Európai Parlamentben illetve az ALDE frakcióban mindenképpen nagyon jó lehetőség arra, hogy jobban megismerjük egymást, illetve az Öbelország tagjait. A parlamenti konzultáció azonban önmagában nem elég, tehát a parlamentek közötti kapcsolat. Szeretnénk, hogyha együtt döntésünk lenne ezen a területen, illetve hogyha a politikai döntéseket ellenőrizhetné, ellenőrizhetnék ott a régióban. A parlamentnek az a szerepe az önök országaiban, vagy az kéne, hogy legyen a szerepe, hogyha a válság üti fel a fejét, akkor erre figyelmeztessenek. Az Európai Unióban szeretnénk, hogyha az öböl térségéből többet, fekt, többet ruháznának be az Európai Unión belül. Az egy, a gazdasági együttműködésen keresztül azt hiszem, hogy jobban megismerhetjük egymást, és ez mindkét fél számára hasznos. Lenne egy kérdésem. A frakciómon belül azt szeretnénk elérni, hogyha a Szíria fölött egy no-fly zone létesülne, hiszen a szíriaiak a legfőbb áldozatai a válságnak. Nagyon sok olyan nő és gyerek van, aki áldozatául esett a válságnak. Kérdésem, hogy mi a, hogy a vélekednek erről a no-fly zónról? No, uh, tenok. Tenok úr. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm önöket. A frakcióm nevében, a nagyon szoros kapcsolatokat tartunk fenn az önök országaival, és hazám, Nagy-Britannia is régóta ápol szoros kapcsolatokat a régióval, és mind multilaterális, mind két oldalú módon igyekszünk ezeket tovább erősíteni. A legégetőbb kérdésbe csapnék bele mindenkinek, ott van a fejében ez, lehet, hogy kifütyülnek majd, de mégis, mégis elmondom, beszélnék arról a kockázatról, ami az amerikai elnökválasztás előtt fennáll a esély annak, hogy Izrael katonai csapást mér az iráni atomprogram létesítményeire. Holott úgy közel állunk ahhoz, közel Irán ahhoz, hogy annyi dúsított urániuma legyen, hogy megépítse a bombáját, amely Izrael létbiztonságát támogatná. Az amerikai sajtóban nagyon sokat cikkeztek erről. Az MI6, a brit hírszerző szolgálat egy missziót küldött Izraelbe, hogy Netanyahu elnökkel közvetlenül tárgyal, illetve lebeszélje a katonai csapásról. Ez az izraeli kormány legmagasabb köreiben is úgy, úgy vélekednek, hogy fizikailag lehetséges egy ilyen csapást mérni. Az amerikaiak katonai vészterveket is készítenek, annak érdekében, hogy ilyen csapás esetén hogyan lehetne kezelni a helyzetet hiszen a háború kilakulása az olajellátás, a világolajtásnak 30%-át veszélyeztetni. Önök elég merészek ahhoz, hogy beszéljenek erről a kérdésről, és ha amennyiben a valószínűsége értékelhető, milyen hatása lehet az önök térségére, ennek is a nyugati gazdaságokra. Köszönöm. Anduraki szúré a szó. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Ennek a mai találkozónak van jelentősége, hiszen a világ ezen részén nagyon gyorsan fejlődnek, alakulnak a dolgok, és ennek kihatásai lehetnek. A pártom véleménye szerint a régió egyes országai, illetve az Obelmenti együttműködési tanács országai hozzájárultak ehhez, viszont mielőtt még folytatnám a mondandómat, szeretném megkérdezni a vendégeinket arról, hogy tájékoztatni tudnak-e bennünket arról, hogy uh, miért nem vett uh, részt Kairóban az Öbben Működési Tanács a Szíriáról szóló tárgyalásokon. Ezen kívül szeretnék még további uh, aspektusokról is beszélni. senki nem örül a jelenlegi helyzetnek a régióban, főként azután, hogy egyfajta imperialista háború dúlt Líbiában, ez még inkább súlyosbította a helyzetet, és az idegen beavatkozás Szíriában a helyzetet nem tudja megoldani. Most nem Nagy-Britanniára és Franciaországra gondolok, amelyek már többször elmondták azt, hogy a felkelők oldalán állnak, de gondolok még a többi országra is, akik a régióból vesznek részt ebben a konfliktusban. Nem aggódnak-e önök amiatt, hogy a jelenlegi helyzet függetlenül attól, kinek van igaza, vagy kinek nincs igaza, nem aggódnak-e amiatt, hogy nincs stabilitás, és hogy beavatkoznak ezen régió ügyeibe. Különösképpen nem aggódnak-e az emberiség elleni büntettek miatt. Kolánszka Szerintem el már, Angelika én is szeretném üdvözölni öbömenti szendégénket. Én is a, az Európai Parlament arab félszigettel foglalkozó delegációnak tagja vagyok, és a nők jogainak bővítését üdvözlöm. Ez a második alkalom, hogy találkozunk a térség képviselével ebben az évben, és meg kell mondjam, hogy nagyon nagy hatása van rám az a hatalmas fejlődés, és az a gyors fejlődés, amelyel az öbölmenti államok felkerültek a világ térképére sok tekintetben. A nők bevonása az oktatásba és a munkahelyekben való részvétel, különösen a, a közintézményekben, a közférában való munkavállalása üdvözlendő. Ugyanakkor sokan beszélnek arról is, hogy a magánszférában is több szerepet kellene a nőknek vállalnia. Nem csak a nők jogait tekintetében, ami azt jelenti, hogy a, a jogi rendszert meg kell változtatni, hogy a nők hitelfelítő joga és általában jogállása változzon, hanem általában a, a munkahelyeken kellene változásokat eszközölni. Önök hogyan látják ezt? Az ebből menti együttműködési tanács tagjai konkrétan támogatják a nők vállalkozóként való szerepvállalását és jogaik bővítését? Említették a biztonsági stabilitással kapcsolatos aggájaikat, illetve a, a benevavatkozásra vonatkozó igényüket. Angelika, Angelika Nibre irányítás alatt a delegáció pontosan ebben a szellemben működik, a párbeszéd szellemében. Ám vannak aggájaink nekünk is, ahogy hallunk híreket arról, hogy egyre szaporodik az, az emberi alapjogok megsértése, a, a blogolók, az internet felhasználók, jogai sérülnek folyamatosan. Nemzetközi emberjog védők is felhívják a figyelmet arra, hogy a térségben gyakran önkényesen börtönbe vetnek embereket ilyen jogok gyakorlása miatt. Kérdésem az, hogy önök szerint az államok belbiztonsága elég indoke és motiváció arra, hogy azon fantasztikus fejleményeket lefolytsák, amelyeket a, térség, amelyek a térségben kialakulóban vannak, és amelyet üdvözlök és nagyra értékelek az önök államaiban. Ön következik, tisztelt parlamenti elnök úr. شكرا للجميع اولا للحضور والمشاركه في هذا اللقاء واثراء هذا Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen a találkozón. Örülök én is, és a delegáció többi tagja is, hogy lehetőségünk volt arra, hogy meghallgathassuk az önök véleményét, az önök kérdéseit. Néhány föltett kérdésükre majd kollégám fog válaszolni. Így együttesen azt hiszem, hogy sokkal tágabb, bővebb, teljesebb képet tudunk adni a régió helyzetéről. Nézzük az első kérdést. Kollégánk az Egyesült az e- e- Egyesült Arab Királyságbéli képviselő kollégám kérte a szót, ő szeretne erről a kérdésre válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, nagyon örülök annak, hogy eljöhettem ide, és nagyon örülök annak is, hogy föltették ezeket a kérdéseket, tisztelt képviselők. Mi az Egyesült Arab Királyságban cégben, az Emirátusban. Foglalkozunk ezen kérdésekkel, amelyet, amelyeket feltettek. Nézzük a Korrád Adenauer alapítvány kérdését. Egyébként nem csak az országunk beli tevékenységet mérjük föl a Konrad Adenauer alapítványjal kapcsolatban, hanem a szomszédos országokban is vizsgáljuk a fejleményeket. Megpróbáljunk tájékoztatást nyújtani a más országbeli kollégáknak, és természetesen mindig történhetnek negatív események, amelyek negatív hatással vannak az alapítvány munkájára a térségbeli országokban. Figyelembe vettük azt a kérdést is, hogy bizonyos engedélyeket nem kapott meg ez az, enged, ez, a, ez az alapítvány, ezért be kellett zárni a munkáját. De sajnálatosnak tartjuk, hogy az emirátusban be kellett zárni ezt a tevékenységet. Az Egyesült Arab Emirátusokban nagyon sok nemzetiség él együtt kitűnő harmóniában és nagy megértésben. Ezt szeretném mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretném én is megerősíteni, hogy mi jó szándékúak vagyunk. Ugye megengedtük azt, jóvá hagytuk, engedélyeztük, hogy a Korada Adenauer alapítvány elkezdje tevékenységét. Egyébként nagyon dicséretes célokkal érkezett a térségbe a Konrad Adenauer alapítvány, de kényes helyzet alakult ki, bizonyos problémák merültek fel, és mint említettem, negatív irányba fordult az Adenau, Konrad Adenauer alapítvány tevékenység, ezért kellett bezárnunk ezt. Ezt szeretném mondani az alapítványjal kapcsolatban. Rövidesen egyébként sor kerül majd egy találkozóra az érintett felekkel, azt hiszem, hogy ez majd sikeres lesz, remélem, hogy sikeres lesz. Következő kérdés, atomfegyverek, illetve milyen hatással van az atomfegyver kérdés, az atomkérdés az öböl együttműködési tanácsra. A katonai fegyverek léte, mint olyan, már önmagában is aggodalomra ad okot. Azért, mert kockázatot jelent ez a térségre, és hogyha az atomreaktorokat nem figyelik, ellenőrzik nagyon szigorúan, akkor bármikor kialakulhat kialakulhat egy veszélyhelyzet, és ez rendkívül kockázatos az illető ország számára, illetve a szomszédos országok számára is. Iránnal kapcsolatban azt hiszem, hogy az a legaggasztóbb számunkra, hogy a régiónkban helyezkedik el ez az ország, és jó lenne, hogyha egyfajta atomsorompót ö, sikerülne megvalósítani a régióban. De ez nem csak Iránra vonatkozik, hanem Izraelre is. A tanácsban ezt már többször elmondtuk különböző nemzetközi fórumokon, nemzetközi intézmények ülésein. Azt hiszem, hogy az iráni nukleáris programot le kéne zárni. Ez lenne a legjobb. Aztán a következő kérdés az indonéz terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban érkezett. A terrorizmus áldozatai azok is, akik a külső, és azok is, akik a belső terrorizmus áldozatául estek. Az együttműködési tanácsban szembe kell néznünk ezen problémával. A terrorizmus nem természetes jelenség, ez nyilvánvaló, de meg kell próbálni valamilyen mértékben gátat szabni a terrorizmusnak. Az áldoz, akkor is, hogyha az áldozatok, illetve az elkövetők országunk béliek, akkor is, hogyha nem. Egyébként pedig mi vagyunk a terrorizmus elsődleges áldozatai. Ami pedig a finanszírozást illeti, ez egy személyes kérdés. Azt hiszem, hogy a szaudi kollégám sokkal részletesebben tud válaszolni erre a kérdésre. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nekünk, számunkra is nagy öröm, hogy itt lehetünk az a körében. Nibler asszony, Brock úr, örömmel találkozunk mindkettejükkel. Ami a terrorizmus finanszírozásának kérdését illeti. Rendkívül fontos az, hogy a kérdéssel foglalkozó bármelyik kijelentésünk tényekre támaszkodjék, és ne, ne hírekre. Szaudarábia és a, a térség többi állama nagyon sok tapasztalattal bír e kérdés kezelésében. Ám nem csak a, a, a terrorizmus vonatkozásában, hanem a terrorizmus pénzügyi támogatásának kérdéseiben is nagyon szigorúan tartjuk magunkat elveinkhez. A nemzetközi pénzügyi szeretek által megkövetelt szabályokhoz tartjuk magunkat a terrorizmus elleni harcban, holott ez nagy terheket ró a térség országaira ezen szabályok betartása. Szaudarábia nagyon nagy sikert könyvelhet el a terrorizmus elleni harcban. Orkor akkor hallunk híreket, hogy ez vagy az a térségbeli ország így vagy úgy támogatná a terrorizmust. De szeretném önöket biztosítani afelől, hogy az egyes térségbeli államok politikája és gyakorlata egyáltalán nem ö, támasztja ezt alá. És a érintett országok igenis fellépnek a terrorizmus minden formájában, nem finanszírozzák azt. فيما يتعلق بالسؤال الأخ الذي ذكر أن أيضا أن ما annak érdekében, hogy a kollega a kérdését megválaszolja, aki az ellenállók finanszírozásáról beszélt Szíria kapcsán. illetve a terrorizmus, és hogy ez a terrorizmus finanszírozásához tartozik. Sajnálom azt, ami Szíriában történik, az valóban a szírek ellenállásról van szó, hogy olyan rezsimmel szemben, amely szeretné teljes mértékben megváltoztatni az országot. Itt nem terrorizmusról van szó. és szeretném felszólítani az európaiakat arra, hogy támogassák a szír nemzet harcát a szabadságért. Most pedig szeretném a szót Haled kollégának megadni a szót Ománból, aki a bahrájni történésekről fog beszélni. mindenről beszélni fog, ami a demonstrációkhoz kötődik, illetve azok manipulációiról is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kedves fogadtatást itt! Ahogy a parlamenti elnök is elmondta, a a jogokat, illetve a nemzetközi jogot alkalmazzuk a mi régiónkban, annak érdekében, hogy az emberek biztonságát szavatolhassuk. Bahrányt illetőleg nem gondoljuk úgy, hogy az ottani történések visszaélésnek tekinthetőek lennének. Arról van szó, hogy meg kell védeni a tulajdont, illetve az embereket, illetve a stabilitást garantálni kell. Amit tettünk, az azt szolgálta, hogy meg lehessen védeni az embereket, illetve a tulajdonant. Az öbölment együttműködési tanács parlamentjével kapcsolatban mi szeretnénk mindenképpen az emberek nyugait megvalósítani. Különböző jogszabályi eh, rendelkezések eh, léteznek, és ezek is arra szolgálnak, hogy garantálhassuk azt, hogy a parlament ezt a szerepet betölthesse. Az Öbölment együttműködési tanács a WTO-ban is tevékenykedik, és szeretnénk támogatni az EU befektetéseket is. Az USA-val van szabadkereskedelmi megállapodásunk, és más országokkal is. Annak érdekében, hogy mindkét irányba támogathassuk a befektetéseket. Ez nagyon fontos célkötűzésünk, melynek során természetesen az egyes nemzetek érdekeit is figyelembe kell vennünk offline területről beszéltek. Szó volt a légitilalomról is Szíriában. Mi igazából az embereket szeretnénk megvédeni, szeretnénk módszereket e, találni arra, hogy e, a vérontásnak gátat szabhassunk. Ehhez különböző eszközök léteznek, ezekkel foglalkoztunk, humanitárius segítségnyújtás, illetve támogatás is megvalósulhat. A szíriai történések egy büszke, független nemzet cselekedete annak érdekében a diktatúrától megszabadulhasson. Évtizedek óta beszélnek arról, hogy esetleg az izraeliek megtámadhatják az iráni atomlétesítményeket, mindig azt mondják, hogy lehetséges az, hogy az izraeliek megtámadják ezeket a létesítményeket, de még mindig nem történt semmi sem. Számos egyoldalú támadást tett Izrael részéről, amit nem támogatott a nemzetközi közösség, és emiatt az ebből menti együttműködési tanács egy ilyen fajta támadást elítél. Volt még egy kérdés a oldalú találkozóról is Kairóban, illetve arról, hogy az öbölment egy működési tanács nem vett részt ezen az ülésen Kairóban. A bahraini kolléga szeretne még valamit mondani saját országáról, miért még rátérünk következő kérdésre. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kínálnak arra számomra, hogy találkozhassak önökkel. A delegációnk egy közös delegációja az Övőment Együttműködési Tanácsnak, amely az átláthatóságra helyezi a hangsúlyt az önökkel folytatott tárgyalások során. Konkrét eredményeket szeretnénk felmutatni. a problémás területeken, amelyek akadályozzák a demokratikus fejlődésünket. Ez a modern kultúra része, és hatékony megoldása, hatékony módszer a problémák megoldására. Elnök úr, a bahraini történésekkel kapcsolatban. Ezek ahhoz kötődnek, hogy bizonyos külső partnerek pártjait használják fel eszközként, és elhangzott az is, hogy a bahraini kormány elutasította azt, hogy bizonyítékokat mutasson fel a nemzeti biztonságra hivatkozva, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem léteznek valóban ilyenfajta bizonyítékok. Vannak egyértelmű bizonyítékok, amelyek kimutatják azt, hogy Irán próbálja felhasználni ezeket a pártokat, kihasználták a tüntetéseket, Volt egy Twitter üzenet is, és más szociális oldalakon is megjelentek hasonló üzenetek. Tehát Irán nem csak itt, hanem Szíriában is képviseltetve van. Irán bújtogatókról van szó, akik így akarják befolyásolni a bakráni történéseket 2011-ben, támadták a reformokat is, viszont ezeket a reformokat tovább folytatjuk, hiszen a bakráni emberek a reformok mellett kiálltak egy referendum során. Próbáltunk kiletépíteni az emberek felé, óriási a támogatottságunk a népesség körében a reformok irányába. A politikai pártok az első parlamenti ciklusban még ö, nem lettek bevonva, viszont a második harmadik parlamenti ciklusban már igen, Bahrain ismeri az emberi jogokat, nyitott, átlátható ország vagyunk, semmi titkolni valunk nincsen, semmilyen fajta területen. Nyitottak vagyunk a fejlődés, az erőlépés irányába, hogyha problémák vannak, akkor azokat megoldjuk. Ez a demokrácia. Szeretnénk példát mutatni a régió többi országa számára. Demokráciát, erőlépést, fejlődést, együttműködést szeretnénk számos más nemzettel. Nyitott az országunk, és teljes mértékben átlátható, átláthatóan tevékenykedik. És önökkel is nyitottak vagyunk. Semmi titkony valunk nincs. Eh, Köszönöm válaszolnék a többi kérdésre kollégáimmal együtt. A szaudarábiai szultánság nem vett részt egy az említett ülésen, de hát különbség van a között, hogy az ember nem vesz részt egy találkozón, vagy pedig visszamondja a részvételét. Szaudi-Arábiának egészen világos a politikai irányvonala, nincsenek titkos programjaink. Hogyha Szaudarábia nem lenne meggyőződve arról, hogy mi helyes és mi nem, akkor nem vett volna részt de hát nem könnyű ez a kérdés, nem könnyű ez a téma. Ugyanakkor előkészítő üléseken részt vettünk, és ezt majd további ülések fogják követni. Azt hiszem, hogy Kofi Annan például a legjobb, aki, a, aki az Arab Ligát és az ENSZ-t együttesen képviselő, és azt hiszem, hogy ő lerántotta a leplet erről a kérdésről. A négyes fogat tevékenységét pozitívan értékeljük, és ehhez kapcsolódó dolgokat is. Most Koraca Bilt asszonynak szeretnék válaszolni. Elnézést, ha nem jól ejtem a nevét. Említette a nők helyzetét Szaudarábiában. Nos, nem csak az országomat illet, e, említette, hanem más országokat is. Mi úgy véljük, hogy nagyon komoly erőlelépések történtek ezen a területen, tehát a nők jogainak területén. Nos, nos egyértelmű, hogy a véletlenszerű törvényhozás nem tesz jót a nők helyzetének, és ez nem testesíti meg azt sem, amit az iszlám ír elő. Országaink nagyon sok lépést tettek ezen a területen. Én már voltam igazságügyminiszter, és közreműködtem a büntető törvénykönyv reformjában. A büntető törvénykönyv egyértelműen rögzíti, hogy mik a jogok az országban és kötelességek, de most talán nem kéne erről kis előadást tartanom. Néha ugyanakkor a dolgok kikerülnek a kormány ellenőrzése alól, vagy az ellenőrzésünk alól. Nagyon fontos, hogy ilyen helyzetekben is sikerüljön a jogot alkalmazni, tehát tudjuk a jogot alkalmazni, és fontos, hogy az is, hogy mások ne éljenek vissza jogaikkal. Voltak ugyan letartóztatások, főleg külföldiek esetében, olyan személyekről van szó, akik más országokból érkeztek. és én úgy vélem, hogy a gyanús személyeket igenis le kell tartóztatni. De minden, mindezt úgy kell tenni, hogy a jogokat tiszteletben tartjuk. Persze sokszor vannak előre nem látható események, vannak elszigetelt esetek is, ezeket nem kell megpróbálni elkendőzni, de azt hiszem, hogy azért garanciákat én is nyújthatok, mert korábban én voltam a konzultatív tanács elnöke, illetve voltam igazságügyminiszter is. Ezért őszintén tudok beszélni erről a kérdésről. Azt hiszem minden kérdésre válaszoltam, hogyha még lenne kérdésük, akkor nagyon szívesen válaszolunk ezekre a kollégáimmal. Köszönöm szépen, és megköszönöm a vendégszeretetüket is. No, Köszönöm, még négyen jelentkeztek. Kicsit kiszaladunk az időből. Nem tudom, mit csináljunk. Mindenki egy percen belül marad, és akkor leállítom. Karla, törölhetlek? Egy percre adtam meg a szót neked panzeri úr után. Panzeri úr, egy percben kérem. Ah, Grazie. Saluto anch'io il presidente. Köszönöm szépen. Álsejk, elnök urat én is üdvözlöm. Említette bevezetőjében a parlament szerepét. Egy, néhány kérdést szeretnék hozzá föltenni ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy tudja hogy az iszlám országokban a demokratizálódás egyértelműen az alkotmányozáshoz vezet. Kérdésem, hogy mi a helyzet azokkal, hogyan korlátozzák azokat, akik jelenleg a, akik jelenleg a hatalommal bírnak, mit, hogyan vélekedik a hatalom szétosztásáról, megosztásáról. A demokrácia, illetve az alkotmányozás, vagy az alkotmány, mint olyan, nem idegen az iszlám világtól, legalábbis a 19. századtól, tehát a törvényeknek kell kormányozni az országot. So, a sária sokszor ad a különböző iszlám országok demokratizálódásának kerékkötője. Kérdezem, hogy hogyan kívánják szétválasztani, vagy szétkívánják-e választani a közügyeket a vallási ügyektől. Az Európai Unió nagyon intenzív kapcsolatot folytat az arab országokkal, az afrikai országokkal. Ugyanakkor az a célunk, hogy előbb-utóbb önmaguk is képesek legyenek saját sorsukat kezükbe venni. A szalafita, iszlamista országok, mennyiben befolyásolják ezen országok jövőjét? Köszönöm, Szájfi asszony. No, Mr. Weigl. Lemond róla, akkor Weigl úr következik. O Szírii bi verjetno bilo vredno... Köszönöm, elnök úr. A Szíriáról szólva, szerintem több időt kellene szánnunk ennek az országnak a témáját megvitatandó Kár, hogy elfogyott az idő. hogy nagyon hasznos fórumok ezek az eszmecserére, mint a mai. Engedjék meg, hogy egy kérdést tegyek fel. Úgy gondolom, hogy a külső beavatkozás gyakorlattá vált a közel-keleti országokban, és ez aláshatja minden ország erőfeszítését a reformra. Önök érzékelik ezeket a veszélyeket? Az, hogy külső beavatkozás történik? Vagy önök is elfogadják a be nem beavatkozás, a belügyekbe való beavatkozás doktrináját. Második kérdésem a következő. Önök úgy gondolják, hogy értelmes volna egy interkulturális és vallások közötti párbeszéd újraindítása? Különösen a friss fejlemények fényében, azon mm, internet mozifilm fényében, amelyet most publikáltak nem régiben. Ah, thank you very much, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr a vita során kiderült, hogy többféle területen közös érdekeink vannak, és sajnos, sajnálatos módon ugyanakkor még nem elég azon értékek száma, amelyek közösek volnának. Tunéziában és Pakisztánban jártam választási megfigyelőként, meghallgattam azt, amit a kollega mondott, nem támogatják a terrorizmust, mondotta. Ám Pakisztánban jártamkor mindenki azt mondta, hogy a szaudák, a szaudiak támogatják a legradikálisabb is iskolákat, meg hogy a szaudiak nyomják a pénzt abba a folyamatba, hogy a, a mainstream mecseteket radikális helyekké kialakítsák. Tehát egyfajta szellemi szélsőség támogatása folyik, hogyha a kormány űzi ezt, állítsák meg. Hogyha szélsőséges szervezetek vagy személyek csinálják ezt, akkor állítsák meg azokat. Mert ezek a struktúrák, amelyek a szélsőségeseket támogatják, nem éppen üdvözlendők nemzetközi közösség szemben, Tunéziában sem. És a, az önök félszigetén is vallási türelmetlenség uralkodik. Ománban is, elnézést elnök úr, Ománban elvettem a szót, mondja az elnök, Szofokleusz úrja szó. De ez... Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Először szeretném üdvözölni vendégeinket, az öbölmenti országok együttműködési tanácsa, tanácsának képviselőit. Azt hiszem, hogy az együttműködést szorosabbra kell volni. Figyelmesen hallgattuk végig az elnök urat bevezetőjében, egy kérdést tett fel, hogy hát azt Mit lehet tenni az izraeli palesztin konfliktus enyhítéséért? Nagyon konkrétan hangzott el ez a kérdés. Azt mondta, hogy nem nagyon szeretjük, amikor belügyeink beavatkoznak be. De azt is említette, hogy erkölcsi és kulturális segítségre van szükségük. Ehhez kapcsolódik a kérdése. Jelenleg is tart az izraeli-palesztin konfliktus, emberek halnak meg Szíriában. Kérdésem, hogy a jelenleg kapott erkölcs és kulturális támogatás elegendő-e, avagy többre számítanak? فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة هذا ami a vallás és az államközötti szétválasztást illeti. Természetesen ez kulturális szempontból jogos törekvés, de ahogy már mondtam, egyenként kell azzal foglalkozni, ezzel a kérdéssel, hogy hogyan lehet egy országot a lehető legjobban irányítani. És felmerül a kérdés, hogy mit mond a sária a vallás és az állam szétválasztásáról. Tudniuk kell azt, hogy a sária az emberek között, illetve az állam és az ember közötti viszonyt is szabályozza az állam és a, az állampolgár közötti e, kapcsolatot, tehát a sárja egyértelműen szabályozza. A kormányzók, a politikai osztály, ha úgy tetszik, nem a vallással eltávolodva irányítanak, a kormányzók, az irányítók megpróbálják a vallást bevonni a kormányzási formákba, tehát egy kiegészítő jelleg ez. És az iszlám így van tehát kialakítva. A szövegek is eh, kimondják ezt, de ahogy mondtam, a sárja értelmében nem lehetséges az államot és a vallást szétválasztani, ezt Isten így rendelte el. Tehát egy olyan fajta isteni rendről van szó, amely alól az ember nem bújhat ki, és ezt kell követniük a kormányoknak és a népeknek is. Még akkor is, hogyha meg akarják változtatni ezt a dolgot, akkor mások ezt nem fogják elfogadni. Most erről az általános befogásról beszélek, amely az iszlám világban eh, a hatalom kapcsán, illetve a hatalmi ágak eh, megosztása kapcsán eh, létezik. Számos sárja szakértő írt már erről, tehát tényleg alá tudom támasztani ennek hitelességét. azok az országok, amelyek a sáriát alkalmaznak, nem választják szét az államot és a vallást. Tehát a kormányzásnak, az rendtársnak mindig van egy vallási dimenziója, és lehet, hogy később erről még jobban, vagy többet kellene beszélni. Ami pedig eh, Szaudarábia és Katár pénzügyi támogatását illeti a terroristák ennek kapcsán kollégám a szó. Igen, ez egy olyan kérdés, amely a külföldi beavatkozáshoz kötődik a szíriai belügyekbe, és a kollégám már elmondta ezt illetőleg, hogy ezek a pénzügyi támogatások a szíriai népességet szolgálják. támogatjuk a szabad szír hadsereget, és ugyanakkor támogatunk egy olyan népet, amely felkelt az önkényuralommal, diktatúra ellen. Tehát nem arról van szó, hogy belső ügyekbe avatkoznánk. Szeretnék még valamit elmondani a sárja kérdésről. Elhangzott az már, hogy a Koránban van lefektetve az, ez, hogy, hogy minden, ami a kormányzáshoz kötődik, az a vallásra épül. Ez minden iszlám országban így van. A jogszabályozás is felülik természetesen, és a társadalmak számára most már lehetőség nyílik arra, hogy szabadon részt vehessenek választásokon, tehát megpróbáljuk azért a jogalkotásunkat modernebbé tenni, és a kormányaink azon vannak, hogy az élet minden szintjét javítsák az állampolgárok számára. Ami pedig a kultúrák közötti párbeszédet illeti, már a szaudi arábi biai király is kiállt ezen párbeszéd mellett. Volt még egy másik kérdés Szaudi Arabiát illetően, mégpedig, hogy eh, illetve szeretnék valamit mondani a kultúrák közötti harcról. A szaudarábiai király egy Spanyolországban szervezett konferencia kapcsán, ahol a spanyol király is jelen volt. Ezt a párbeszédet felvetette, annak érdekében, hogy a kultúrák ütközése ne okozzon gondot. Tehát a szaudi oldalról érkezett ez a felvetés. Szaudi-Arábia egy bizonyos értelemben vezető szerepet tölt be a régió országai között, és um, ez a kezdeményezés már létezik, és a párbeszéd uh, központja Bécs, és ott kell ennek a kult, onnan, onnan kell ott, levezetni ezt a fajta párbeszédet. A közös nevezők kérdése abból indulok ki, hogy több közös értékünk van, amelyek ezeket a közös nevezőket jelenthetik a párbeszéd során, hogy most Pakisztánban bizonyos emberek ezek kapcsolatban mit mondtak. Lehet, hogy elhangzottak ilyen kijelentések. Lehet, hogy voltak olyanok is, akik támogattak terrorista csapatolásokat, de ez nem tekinthető rendszeresnek. Mi nem adunk semmilyen fajta segélyt, kivéve a hivatalos segélyeket. Alapítványok, szervezetek számára adott pénzek mindig is a hivatalos úton ö, lesznek folyósítva. Hogyha a pakisztáni kormány azt kívánja, hogy matrasznákat támogassuk, akkor van egy pakisztáni kapcsolati helyünk, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel. De hangsúlyozom, hogy ez mindig hivatalos úton történik. és a fogadó ország részéről döntenek arról, hogy kívánják-e ezt vagy sem. Elnök úr, ha megengedi, akkor még egy másik szaudi kollégának megadnám a szót. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. I just wanted to... Csupán arról szerettem volna visszatérni, hogy Szaudi-Arábia tagja a naftának és a mini naftának. A pénzügyi bizottságnak én vagyok az alelnöke. Szaudi-Arábia jelenleg az első abból a szempontból, hogy milyen szigorú szabályai vannak a Szaudi-Arábiából más országokba irányuló pénz átutalásoktól. Tehát mi vagyunk a legszigorúbbak ezen a téren. A naftában Szaudarábia az első öt helye szerepel világ szempontból is. Tehát tényleg nagyon szigorú szabályaink vannak a pénz átutalások tekintetében Szaudiarából más országokba. Csupán akkor ö, engedélyezik a pénzátutalást, hogyha egy legitim kormány ügynökség ezt jóvá hagyta. Köszönöm szépen! Köszönöm. Nekünk is lennének kérdéseink. Említették a békét, illetve a stabilitást, közel-keleten, de hát a közel-keletre beletartozik Izrael is. Még mindig nagyon sok arab fogoly van izraeli börtönökből. A legfőképpen a, a palesztin hatóság tagjai véleményüket ugyan kifejtik, de nem történik semmi, a foglyok továbbra is Izraelben vannak. Kérdezem tisztelt parlamenti képviselőktől, illetve kérem önöket, hogy tegyenek valamit azért, hogy ezen palesztin foglyok tudjanak élni jogaikkal. Izraeli börtönökben vannak, humanitárius kérdés is, hogy, megva- hogy megváltozzon a helyzet. Köszönöm szépen. Szívélyes köszönet ezért a megbeszélésért, hogy eljöttek, köszönjük. Úgy vélem, hogy egyes témákban egyetértés van, ugyanakkor az is látható, hogy további tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy mindenben kialakuljanak egyetértések, illetve eloszlassunk félreértéseket és nézetkülönbségeket. Mindkét fél érdekez, ezért szükséges az, hogy tovább folytassuk az együttműködést, melyen munkálkodik delegációnk is, nagyon nagy elkötelezettséggel, ahogy eddig is tette. Egyik legfontosabb partnerik kapcsolatrendszer az Európai Uniónak az önök országaival fenntartott, és gazdasági, politikai, biztonságpolitikai, ám kulturális vallási kérdésekben is nagyon széles körű kérdésekkel kell, hogy foglalkozzunk. Mi az Európai Unióban jól tudjuk ezt, ahogy a legutóbbi megjegyzésre is reflektáljak, hogy az izraeli-palesztin konfliktust a két állam alapján álló megoldás kell, hogy feloldja az 1967 előtti határok mentén. Ezt többször kifejeztük, és mindkét féltől azt várjuk, hogy ez irányban lép előre. Izrael szabadon bocsátja a másfél évvel ezelőtt bebörtönzötteket, és azt is látjuk, hogy mindkét fél biztonság érzetével gondok vannak, itt tennivalók vannak, és a Hamas kemény fellépése Gázában, illetve a Hezbollah fellépése, Libanonból irányított fellépése is problémát jelent, ezzel is foglalkozni kell, mindenképpen csak akkor működik a béke, hogyha egy életképes palesztin állam jön létre, izraeli telepek nélkül, a másik oldalon pedig a zsidó állam létjogát, biztonságát is tiszteletben kell tartani. Mind a két feltételnek teljesülnie kell, ezen kell dolgozzunk, és meg vagyok győződve arról, hogy az ott működő négyes fogatunk önökkel, az Arab Ligával és az Öbömenti államok tanácsával együtt tud majd előrelépni. Ez az együttműködés, ez az alap, az egyetlen olyan formáció, amely sikerre viheti a munkát, hiszen a kvartett önmagában nem érhet el semmi sikert az önök támogatása nélkül. Reméljük, hogy javul a helyzet a közel-keleten, együttműködés révén is. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Ez a látogatás azt hiszem, hogy étvágyat teremtett további megbeszélésekre. Legalábbis én érzem ezt az étvágyat. Köszönöm, hogy eljöttek, és még egyszer ö, szívélyes köszönet az eszmecseréért. colleague. Kedves kollégák! Next point, interim report. A következő pontunk egy jelentés. Kedves... Good morning, President Pottering. Jó reggelt kívánok Pöttering úrnak is. Colleague, we have to run. Sietnünk kell. Ideiglenes eh, jelentés eh, annak érdekében, hogy pozitív elemét lehessen elérni a többéves pénzügyi keret eh, számára. Késlekedés nélkül meg is adom a szót Marietta Gianakunak. If you can be brief, it will be very... well. Ha rövid lenne, az nagyon jó lenne. Just wait a little bit in order to give the people to. In order that the chairman of the foreign affairs does not. Does Uh, κύριε Πρόεδρε. Could you, could you please listen to the rapporteur? Meghallgatnak a jelentést, jelentéstevőt, kérem szépen. Πρόεδρε, én, αλήθεια ότι έχουμε... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Elég rosszul állunk az idővel, úgyhogy próbálom rövidre fogni. Bizonyára emlékszik arra, hogy azt mondtuk, hogy az Európai Unió költségvetésében az Európai Unió a világban az elmúlt pénzügyi tervezési időszakban elég problémás sor volt, sokat kellett változtatni rajta, egyáltalán nem volt rugalmas. Most jön az új pénzügyi terv, ezt mindenképpen módosítani kéne. Elnök úr, általánosságban is problémás a pénzügyi keret. Kérem szépen, maradjanak egy kicsit csöndben, mondja az elnök. Jó. Presidente Brock. Epimeni, ε, επιμένει tis protasis... Jannak asszony folytatja. Nos, a tanács a bizottság által javasolt számadatokat szeretné még csökkenteni, sőt, azon összegeket is, amit mi javasoltunk. Hát ugyanakkor a parlamenttől függ, parlamenten áll elég sok minden. Attól függ, hogy a parlament elfogadja-e, hogy tovább csökkentsék az összegeket. De azért nem áll olyan rosszul a helyzet, már megérkeztek a kompromisszumos módosító javaslatok, a 21 módosító alapján, illetve a szóbeli módosítók alapján. Ezekről szeretnék röviden beszélni. Az első kompromisszum a kettes és a négyes módosítóról szól. A célja az, hogy világosabb fogalmazást érjünk el. Kettes. Ez a hatos módosítóra módosítóból indult ki, de vannak itt kis különbségek, főleg szóhasználatban. A hármas kompromisszum a 8-as és 9 módosítót fogja össze. a fel nem használt források automatikus elosztását vettük ki belőle. A 4-esben a 17-es és a 18-as módosítóról van szó. Itt az abszorpciós kapacitást cseréljük le integrációs kapacitásra, és a more for more elvet is belevettük ide. Aztán szóbeli módosítás van egy kiegészítés, és szerepel a szomszédsági politika, tehát nem csak a földközi tengeren, hanem általában a szomszédsági politika. Aztán 21-es módosító. Nos, ennek a második része nem nagyon tetszik nekem ugyan, de úgy vélem, hogyha a következő pénzügyi keretről véleményt írunk, akkor mindenképpen az apró különbségtételekre is figyelni kell. Ott van például a társulási támogatás. Nos, én szeretném, hogyha ez az új eszköz jól működne, de el kell kerülni az ezzel kapcsolatos lehetséges problémákat. Azon módosítók, amelyek más ö, külpolitikai eszközökhez kapcsolódnak, azokat mind támogatni fogom. Előkor így állunk, nem lesz szerintem nagyobb gond ezzel, és bizonyára a kollégák is, kollégákat is kielégíti majd a helyzet ilyeténképeni alakulása, tehát ezek a kompromisszumok, és így aztán elkészül a vélemény majd, amelyet benyújthatunk a Költségvetési Szakbizottságnak. Szakbizottságunk egészének föl kell arra készülni, hogy fellépjünk akkor is, hogyha akár, akkor is, hogyha saját forrásokat kívánják csökkenteni. Köszönöm, hogy az elnök Mugyisz asszony nevében Gomes asszony következik két percre. On behalf of our shadow rapporteur, Maria Munyész tevő nevében szeretnék köszönetet mondani a kolléganőknek a kiváló munkájáért. Egyetértünk ebben. Örülök annak, hogy figyelembe vették az elképzeléseinket. A legfontosabb pont számunkra a kompromisszumokban található meg, és ezek főként az EU költségvetéséről szólnak általánosságban. Ugyanis kiegészítő költségvetésként fontos katalizátor hatása van ez a tagállamok költségvetésére. Van egy minimum, amelyel a célkötéseket lehet teljesíteni, és ezt az államfők is elfogadták. Viszont, hogyha a bizottság, nem tud, bizottság javaslatait nem tudja a tanács elfogadni teljes mértékben, akkor meg kell ezeket pontosabban vizsgálni. A bizottság javaslatát üdvözöljük, hogy innovatív pénzügyi eszközöket a külügyi kapcsolatok során alkalmazni akarja. Tudjuk, hogy itt vannak releváns eh, intézmények. Szeretném felhívni a figyelmüket eh, az egyik saját módosítónkra, amit eh, Muniz asszony nyújtott be, a 20-as számú módosító, amely megvédi azt az érdeket, hogy fent lehessen tartani egy sürgősségi alapot, és hogy itt megfelelő pénzügyi elkülönítésre van szükség. Ez a szükség alap lehetővé teszi azt, hogy gyorsan tudjunk reagálni az előre nem látott válságokra, helyzetekre, és bármikor tudunk mobilizálni, amikor arra szükség van. A bizottságnak növelnie kell a támogatását 350 millió euróra, ez nagyon fontos, és azt is meg kell egyezni, hogy a szükség támogatás bevonása négyes fejezetbe, ahogy ezt néhány tagállam javasolta, az így beszélezteti a teljes támogatásunkat az EU külső külügyi kapcsolataira, és ezért kérjük az önök támogatását ezen módosítás mellé. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Brandner asszony lesz. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a kompromisszum, amit benyújtottak. Köszönöm a kompromisszumot, illetve az elvégzett munkát. Említették a külügyi szolgálatot, a, és ugye a szavazólistán egy részenkénti szavazás lesz. Szeretném felolvasni ezt a módosítót, mert egy kicsit meglepettem azon, hogy ez az EPP-nek az álláspontja, mert itt azt olvasható, hogy figyelembe véve azt, mennyire fontos az európai külpolitika és az európai külügyi szolgálatnak megfelelő támogatást kell nyújtani feladatai elvégzéséhez, ebben egyetértünk, majd folytatódik, hogy hangsúlyozza azt, hogy ezeket a forrásokat a lehető leghatékonyabban kell felhasználni, és eh, a jelenlegi munkaerő kialakítás nem igazán eh, kiegyensúlyozott. Tudjuk, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot különböző intézmények összevonásával hozták létre, tehát az az ér, hogy a külügyi szolgálatnak megvan az az egyensúly, amely inkább elbillen a magasabb tisztviselők irányába. Hogyha magas, akkor csökkenteni kell. Öt éves terv van, akkor ez lehetne a cél itt. Nagyon fontos az a cél, hogy az, a, hogyha azt mondjuk, hogy megfelelő támogatást kapunk, akkor meg kell mondani, hogy majd végezettől sokkal jobb egyensúlyt kell kialakítani. És tudom, hogy Ingeborg Gressle Németországban a médiában is elmondta ezt nyilvánosan, én is így gondolom ezt, és meglepőnek tartom azt, hogy önök ezt nem támogatják. És jó lenne, hogyha megállapodásra juthatnánk itt, hiszen ez az egyik hosszú távú kitűzés a külügyi szolgálat kapcsán, hogy kiegyensúlyozzuk ezeket az örökölt viszonyokat. Második pontom, rövid leszek, az EU támogatása a szomszédos országok számára, és hogy milyen mértékben kell ezt feltételekhez kötni, például az EU integrációs kapacitásához. Tudjuk, hogy a parlament álláspontja mindig is az volt, hogy a csatlakozás is függ az integrációs kapacitástól. Amikor már hogyha az abszorciós kapacitáshoz mérjük a támogatás megadását, akkor nekem ez egy új koncepció. Szerbia esetében én úgy gondolom, hogy nem tudjuk őket in, integrálni. Ez az új, új koncepció, és szerintem erről mindenképpen beszélni kell. Ms. Lőzing. Lőzing asszony, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének is ezt az állásolást. Teljes mértékben támogatom azt a elképzelését, hogy annak ellenére, hogy állandóan követeljük a rugalmasságot, soha nem tudunk megfelelő választ kapni az EKS kapcsán. Egy kicsit aggódtam a négyes bekezdés miatt, és kérdésem is van ezt illetőleg. A második részben azt olvashatjuk, hogy a tanács a bizottság javaslatával a pénzügyi eszközök által született bevételek újrafelhasználásával. Erről van itt szó. Itt néhány kérdés merül fel. Milyen módon tervezik azt, hogy az Európai Bizottság az európai pénzügyi eszközökkel nyereségre tegyen szert? Hogyha a spekuláció lehetősége figyelembe veszük a pénzügyi piacokon, akkor szeretnék arra emlékeztetni, hogy itt adópénzekről van szó. Ha tényleg ez a helyzet, akkor ezen a ponton a frakcióm nevében szeretnék felszólalni az ilyenfajta gyakorlat ellen. Végezetül szeretném elmondani, hogy jó magam és a frakcióm is összességében teljes másfajta vízióval rendelkezünk az EU külpolitikáját illetően, és ezért a pénzügyi eszközöket egy békés polgári külpolitika számára kell felhasználni. Szerintem az EU eszközeivel a fenntartható fejlődést, a millenniumi célkötőzéseket, a nukleáris leszerelést, a fegyverkezés csökkentését kell támogatni. Szerintem a kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolatok azt is jelentik, hogy jól osztjuk el a az erőforrásokat, garantáljuk a fenntarthatóságot, a jólétet az EU-ban, illetve a világ többi részén is. Ehhez megfelelő módosítókat nyújtottunk be, és köszönöm szépen a figyelmüket. Ms. Janaku, I guess you... Janaku asszony, bizonyára reagálni kíván. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a kollégák észrevételeit is. Az volt a célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben összefogjuk a különböző módosításokat, véleményeket, nézőpontokat, a globális Európa vagy Európa világban című, című költségvetési sorral. Négyes cikk. Itt nem arról van szó, hogy katonai célokra használnánk fel, használnának fel különböző támogatásokat, ahogy azt Lőzing asszony mondta. Nem erről van szó, hanem arról, hogy valamit kell tenni azokkal a, azokkal a támogatásokkal, vagy finanszírozással, amit nem használtak fel. Ezt valahogyan eh, el kell osztani. A parlament ebben a kérdésben meg tud egyezni a tanácssal, feltéve, hogyha a tanács elfogadja a bizottság javaslatát. Én már kezdetektől kezdve úgy gondolom, hogyha a tanács je, jelenlegi álláspontját támogatjuk, tehát hogy aki ugye kíván, csökkenteni kívánja az összegeteket, akkor nagy bajba kerülünk. Jó lenne, hogy a, ha a tanácson eh, valamiféleképpen előre eh, mutató döntések születnének. A parlament eddig mindig is eh, pozitív volt ezzel kapcsolatban. Ha amennyire tudjuk, támogatjuk a, támogatjuk a tanácsot. Miért kell részenként szavazni a módosítóról? Megpróbáltam az összes típusú társulásra reagálni, de attól tartok, hogy az összes vélemény nem fér be, vagy az összes vélemény nem fér bele ebbe az anyagba. Ez más jelentések részét kell, hogy képezze. Szerintem, hogy erről, ezzel nem foglalkozunk, akkor az nem jelent gondot. Sem, és nem konfrontatív jellegű. Köszönöm. Elnök, a szavazás holnap lesz, szeptember 20-án. Következik intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról. Brandner asszony, vélemény előadója. Tessék, nagyon nagy késésbe vagyunk, hogy Gyorsan. Jó, nagyon rövid leszek. Még júliusban tartottunk vit eszmecserét, nagyon konstruktívat még hozzá az árnyékelődők között, és köszönöm is a hozzá az együttműködésüket. Úgyhogy elég erős konszenzus alakult ki a, a, az agbizottságban tárgyalt témák majd mindegyikében. Szeretném megköszönni Nemszki asszonynak az általa kifejtett munkát, meg a kompromisszumos módosítók kidolgozásában kifejtett munkáját. Nagyon fontos politikai iránymutatás ez, mert az Európai Parlament adhat a vonatkozó misszióknak. Hosszú szöveg ez, de minden benne van. Egy szóbeli módosító merült fel, amely teljesen technikai jellegű csak, és két prioritás fogalmazódott meg, melyeket magam is aláhúznék. Az egyik, hogy a Lisszaboni előtti anomáliáktól meg kell szabadulnunk a KKPB költségvetéssel kapcsolatban, másrészt e költségvetés rugalmassága és a parlament felügyeleti joga meg kell erősödjék. Ez a két prioritás, amelyben azt hiszem mindenki egyetért ebben a házban, és ezért is örülök annak, hogy valóban erős konszenzus alakult ki a téma körül, és ennek fényében várom holnap a, a szavazásokat. Azt hiszem rövid voltam eléggé. Igen. Köszönöm. Lózi Asszony, köszönöm. Rövidre foghatom. Köszönöm Brandner az állásfoglalást. Én is támogatom az anyagot. A módosítók inkább ö, ö, csak a parlament e- erőteljes felügyeleti jogát, áldozatosságot szolgálták. Köszönöm 11-12-es módosítóra mondható el ez a KKB kialakításának módja ellenére üdvözli azokat a viszonyrendszereket, amelyek különösen a tervezésben és az EU kiadások nagyobb átláthatóságában valósulnak meg. Ehelyt, mivel nem kaptam meg a szót, annak idején szeretném elmondani, hogy abszolút nem értek egyet Zsanakó asszony értelmezésével a négyes bekezdés sosem szólt katonai kiadásokról. Számomra különös, hogy ez mégis így került értelmezésre részéről. Itt arról van szó, hogy egyes eszközök, pénzeszközökkel a pénzügyi piacokon spekuláció folyt. Legalábbis a jegyzőkönyvbe kerüljön be az, hogy nem értünk egyet ezzel a téves értelmezéssel. És végül szeretném még egyszer megköszönni Brantner asszonynak a munkát Ennyi volt volna, amit el akartam mondani. Thank you. Köszönöm. Senki sem kér már szót? Holnap lesz a szavazás. A következő pont EU-Kína kapcsolatok. Bastian Belder az előadó. Öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Het voorliggende ontwerp... Az előttünk lévő tervezet az EU-kínai kapcsolatokat illetően beszél ez a stratégiai kapcsolatról az EU, illetve Kína között, a belső helyzetről a Kínában, az emberi jogok helyzetéről Kínában, illetve a külső helyzetről is beszélünk. Előzetes megjegyzésem is lenne az Európai Parlament Kereskedelmi Bizottsága miért nem beszélünk itt a kereskedelmi kapcsolatokról. Először is a stratégiai partnerségi kapcsolatról szeretnék beszélni Egyértelmű, hogy milyen nagy súlya van ennek a kapcsolatnak. A globális biztonság, az atomfegyverek csökkentése, klímaváltozás, ezek nagyon fontos témák, és az Európai Parlament mindenképpen támogatja ezt a fajta partnerséget. A második részre rátérve a belső helyzet Kínában. Kínában két nagyon fontos folyamat van, szociális, gazdasági, illetve politikai szempontból. A társadalmi gazdasági váltás. A, másod, a 12. 5 éves terv foglalkozik a negatív hatásaival annak a növekedésnek, ami gazdasági szempontból tapasztalható az európai tapasztalatok a kínai gazdaságnak, kínaiaknak segíthet abban, hogy sikerüljön átváltani a fenntarthatóságra és az innovációra. A politikai átalakítást illetően a kínai kommunista párt az őszi kongresszusán politikai váltás, politikai vezetői váltás volt tapasztalható, azonban voltak árnyékok is ezen a kongresszuson, és ezért a, kongre, a kongresszuson kiálltak a váltás mellett, és ehhez európai segítségre van szükség. Ugyanez vonatkozik azokra a kínai jogászokra, akik nem hajlandóak hűséget esküdni a kommunista pártnak, illetve ugyanez vonatkozik a eléggé vitatott egy gyermek politikára is. Kína és Tajván közötti kapcsolatok is megemlítendőek. Na negatív hatások is tapasztalhatóak itt. A kínai diplomácia elszigetelése, ez akadályozza azt, hogy valóban a kereskedelmi kapcsolatokban egy áttörés jöjjön létre emberi jogok. Kína hangsúlyozza a szociális emberi jogokat, Azt is láthatjuk, hogy az emberi jog tekintetében gyakran megszegik azokat. Szeretnénk, hogyha a rehabilitáció történne, és a tervezetben beszélünk arról is, hogy egyre inkább internetcenzúra tapasztalható Kínában több millió kamera található Tibetben is. És a Tibet, illetve az ujgorok számára egyáltalán nem előnyös a jelenlegi kínai politika. Jó lenne, hogyha Kína garantálná a vallás szabadságot és azt láthatjuk, hogy Kína ismételten megjelent a világ színpadán, mint szuperhatalom, és Pekingnek ezért inkább a békés fejlődést kellene elősegítenie. Ezen kívül nemzetközi felelősségek is vannak, például a nukleáris fenyegetettség miatt Észak-Korea területén, illetve sokkal kiegyensúlyozottabb eh, gazdasági fejlődésre lenne szükség Afrikában. Végezetül, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, örömmel és eh, sok munkával eh, próbáltam ezen a jelentésen dolgozni megpróbáltam a kiszabott területen belül maradni. Nem beszéltem a kelet-kínai tengeri feszültségekről, a kínai békefenntartó csapatokról, az új büntetőjogról. Ezeket a témákat inkább a módosítók számára tartogattam. Kedves kollégák, köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a reakciójukat. Thank you, Mr. Belder. First on my list, uh, Mr. Először is Kazulidis úr, a néppárt árnyék előadója gyanánt kap szót. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Szeretném az elején elmondani, hogy Belder úr jelentése választott az Európai Unió azon igényeire, melyek a Kínából együttműködésre törekszenek, tekintettel az ország méretére, lakosságára, gazdaságának dinamizmusára, illetve arra a szerepkörre, amelyet Kína betölt a világkereskedelemben, és új, újonnan új sütetű katonai ö, hatalomként való megjelenése miatt is. Ugyanakkor a jelentésben foglaltak választ adnak az együttműködés igényére az EU-Kína viszonylatban. Talán még annyival kiegészíthető volna, hogy az emberek közötti kapcsolatra is figyelmet szenteljünk, ne csak a kormányokért, az államközi szintre. Mert hogy kínaiak nagy számban tanulnak Európában, fiatal európaiak sokan dolgoznak Kínában, ők belülről látják a helyzetet, illetve egymást. Bizonyos módosítókat beterjesztünk majd, annak érdekében, hogy javítsuk a szöveget, talán kicsit korrigáljuk. Például be kell lássuk, hogy a legitimáció kérdésében csak a pluralista demokratikus választások révén lehet mérni azt, hogy mennyire legitim egy kormány. Ennek más módja nincsen, azért ezt szögezzük le a szövegben. Az emberi jogokkal kapcsolatban nagyon fontos téma, ez a nyolcas bekezdés az egész témakört jól lefedi szerintem. Szerintem nem kell konkrét eseteket megemlíteni egy ilyen jelentésben. Ez nem annak a helye és célja egy-egy ilyen anyag, egy-egy jelentés. Kína új felelősségi köreit illetően jobban ki kéne dolgozni az anyagot például a biztonsági tanács állandó tagjaként vállalt szerepét taglalva mondjuk Szíriával kapcsolatban például, a G20-akban körében a világ pénzügyi válságra adott válaszában, de a világkereskedelmi szervezetben is új szerepeket kapott Kína, és egyetértek azzal, hogy belről, hogy nem kell külön megelmíteni az egyes kereskedelmi problémákat, ám azt kimondhatjuk, hogy Kína, mint egy világkereskedelmi főszereplő, be kell tartsa a világkereskedelmi szervezet szabályait. Ez mindent kimond, amit gondolunk ebben az ügyben. Ennyit szerettem volna most elmondani, nem akarom tovább taglalni az ügyet. Belder úr mondotta, hogy visszatér majd a témára Japán és Kína viszonyrendszerét is taglalva a friss fejlemények fényében, és szerintem figyelembe kéne eh, venni azt is, hogy a, az EU-Kína csúcs, jövő heti csúcs eredményeit is tükröztették kéne majd a szövegben. Köszönöm második árnyék előadónk, Bütikófer úr. Sádó. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Belder úrnak köszönetet mondani. Úgymond ő az ő tapasztalt kollégánk ezen a területen. Tudom, hogy nagyon sok munkát végzett ezen jelentés előkészítése során. Továbbra is érdekel bennünket a jó együttműködés önnel, mint ahogy az már eddig is megvolt. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. Szerintem helyes az, hogy egy stratégiai partnerség kifejlesztésére törekedjünk Kína és az Európai Unió között. Ennek során a közös nevezőket kell keresnünk, viszont nem csak Kínáról kell beszélnünk, hanem magunkról is. Hiszen tény az, sajnálatos módon, hogy az EU Kínával szemben kevéssé működik együtt, és igazából egyfajta versenyzés van az egyes tagállamok között, hogy előnyös külön kapcsolatokat lehessen kialakítani a kínai féllel. Úgy vélem azonban, hogy mindenképpen a standardokról, a benchmarkokról is beszélni kell az együttműködés során. Nem jó az, hogyha csak együttműködést folytatunk gondolkodás nélkül, sokkal inkább meg kell vizsgálni azt hogy az együttműködés milyen fajta józan eredményekhez vezethet. Főként gazdasági területen szerintem túlságosan nagy különbségek vannak, amelyekről beszélni kell. Ami pedig az emberi jogok, a jogállamiság, illetve az értékek szintjét illeti, itt számomra fontos az, hogy nem csak az úgynevezett másként gondolkodók kérdéséről beszélünk Kínában, hanem vegyünk, vegyük figyelembe azt is, hogy hogyan lehet eh, a párbeszéd során olyan eh, kritikus hangokat találni, akik nem másként gondolkodók, hanem inkább közelebb állnak a kommunista párthoz. A kínai állampolgároknak is ők van ahhoz, illetve fűződik ahhoz, hogy a jogaik meg legyenek létező, hogy a jogállamiság megvalósuljon. Ami pedig Kína általános külpolitikai szerepét illeti, szerintem az USA éppen most azzal foglalkozik, hogy egy e, fajta mm, távoltatási politikát fogalmazom meg Kínával szemben. Európának nincs e, igazából érdeke abban, hogy egy ilyen fajta politikához hozzájáruljon, és ezt ebben a jelentésben le kell ö, szögeznünk. A Kína-Tajvan kérdés pozitív, viszont nem pozitív, illetve ö, nem pozitív az a fejlődés, amit bizonyos más ázsiai partnereivel tapasztalhatunk. Szerintem Kínának egyértelművé kell tennünk azt, hogy kritikusan szemléljük az elvártások szintjén azt, hogy Kína hogyan bánik a szomszédjaival, hiszen ahogy bánik a szomszédjaival, úgy fog Kína a többi országgal is bánni a világon. Tehát ez egy fontos mércéje kapcsolataink fejlődésének. Európának vannak saját érdekei is ebben az ázsiai térségben, és ezt Kínával szemben ezt ki kell jelentenünk. Egyetértek azzal is, hogy Kína globális szerepét ki kell emelnünk, de ehhez hozzátenném azt, hogy azt is fel kell vetnünk, hogy a kínaiakat hogyan lehet aktívan bevonni a struktúrák kifejlesztésébe a globális irányítás kapcsán, hiszen nem tehetünk úgy, mint hogyha ezek a már meglévő struktúrák érvényesek lennének a 21. század számára, ezeket tovább kell fejleszteni, például a Bretton Woods intézmények kapcsán, és ott is jeleznünk kell, hogy érdekünk fűződik ahhoz, hogy Kínával ilyen kérdésekben tárgyaljunk. Madame de Kizer, vous avez la parole. De Kaiser asszony. Ön következik. Merci, Monsieur le Président. Je pense que mes collègues, euh, Monsieur Kassoulides. Köszönöm szépen. Azt hiszem, kollégáim Kassoulides úr, illetve Bütikofer úr már nagyjából elmondták azt, amit én is szerettem volna mondani. Talán talán Bastian bemutatása, az ő prezentációja kicsit nagyobb hatása volt rám, már maga, mint maga a jelentés, de hát ez egyrészt érthető, mert bizonyos határok közé kellett szorítani jelentést, volt egy szóbeli korlátozás. Egy terjedelemre vonatkozó korlátozás. Bütikoffer úr az imént említette, hogy egy kicsit konkretizálni kéne ezt a jelentést, és sokkal inkább a stratégiai partnerségre kéne összpontosítani Kínával. Mind a két félnek vannak kihívásai ezzel kapcsolatban nekünk is, és a kínaiaknál is. Pütika felül tudja, hogy a kínaiakkal való kapcsolatban talán az lenne az érdekes, hogy megvizsgálnánk, hogy milyen nehézségeik vannak Kínában, ugye ott a belügyekkel kapcsolatban, illetve hogy ez hogyan függ össze a mi 2020-as stratégiákkal. Nekik ugye 5 éves terveik vannak. Az öt éves, legújabb, öt év, a legújabb öt éves tervük megszületett, illetve már el is kezdték azt végrehajtani. Ez hasonlít a 2020-as stratégiához, hiszen ott is gond az a nyugdíj, az elidősödő népesség, az egygyermekpolitika miatt. Aztán a különböző aztán a különbözőségek a tengerparti és a belső régiók között. Tehát hasonló problémáink vannak, lehet, hogy nem pont ugyanolyan, de lehet, hogy ugyanolyan megoldást keresünk rájuk. Aztán a zöld energia, környezetvédelmi kérdések. Nem a Környezetvédelmi Bizottság vagyunk, de az energetikai kérdések, az energia mint olyan gondot jelent Kínában is, tehát erről talán edhetnénk néhány szót. Aztán Kína szerepe a világban, ide tartozik, vagy a Szíriával kapcsolatos kérdés, ugye itt közös érdekeink vannak Kínával, az, az ENSZ biztonsági tanácsa és más nemzetközi szervek is együtt kell, hogy működjenek Kínával. Egységként kell minket fölfogni, vagy magunkat fölfogni egy ilyen világpolitikai szempontból fontos helyzetben, tehát konvergálnunk kell Kínával. Bizonyos kérdésekben tehát nem értünk egyet. Aztán humanitárius kérdések, emberi jogok, természetesen ennek szerepelnie kell jelentésnek, Kasszalides úr említette, hogy a nyolcas bekezdés szól erről, de nem elég kiegyensúlyozott jelentés. Vannak itt általános jellegű megjegyzések, illetve vannak ö, olyan vannak ö, olyan dolgok is, amelyek nem igazán vannak bebizonyítva, vagy megalapozva, megalapozva tehát anekdotákat gyakorlatilag, anekdotákat olvashatunk. Aztán a hármas bekértés, a legitimitás, aztán a vörös arisztokrácia kérdése. Nyomon követem az amerikai választásokat, és hogyha van olyan hely, ahol a pénznek szerepe van a választásokban, az az USA. Korrupció. A korrupciót fellelték ugyan a kínaiak a kínai politikai rendszerben, és el is jártak ezzel kapcsolatban. Meg lehet azt is nézni, hogy a kínaiak mit tesznek a korrupció ellen. Lehet, hogy stílus kérdésekről van itt szó, az zavar engem, de valószínűleg majd módosítókat is nyújtok be. Egyébként örülök annak, hogy Bastian ezeket a kérdéseket felvetette, szükség volt erre a jelentésre. És azt hiszem, egy kicsit lábbá vált ez a jelentés, de nem szabad kihagynunk még egy dolog a japán-kínai viszont sem. Köszönöm, hogy az elnök Watson úr következik ő az ALDE árnyék jelentéstevő. Köszönöm, elnök úr! Elnök úr! Üdvözlöm ezt a Belder jelentést, és örülök annak, hogy felülvizsgálhatjuk kapcsolatunkat egy rendkívül fontos partnerre, a kínai népi köztársasággal. Akik nyomon követik Kínát, azok azt szokták tenni, hogy a kínai kommunista párt vezetősége, ugye ezek egyre fiatalabb vezetők, tehát hogy ezek a vezetők változtatják a politikát, de ez nem mindig van így. Gyakori hiba ez, gyakori félreértés vagy tévhit nem feltétlenül jelenti a vezetőváltás, a politikaváltást is. Nem szabad, hogy azt hitessük el magunkat, hogy ez a fiatalabb generáció politikai liberalizációt kíván létrehozni, ami ugye összefüggne a gazdasági liberalizációval. Ugyanakkor az Európai Uniónak a jövőben is egyre szorosabbra kell forni kapcsolatát Kínával, és 60 ágazati párbeszéd folyik jelenleg a két fél között. Olyan országról van szó, amely rendkívül fontos számunkra gazdasági szempontból, de politikai szempontból is. Nézzük csak legfontosabb kihívásainkat a világban. Gondolok a, a gyorsan növekvő népességre, a migrációs nyomásra, a klímaváltozásra, az energiabiztonságra, a nemzetközi szervezet bűnözésre, stb. stb. Így aztán örülök annak, hogy alkalmunk nyílik ezen kérdések kifejtésére. Bütikofer úrral egyetértek. Az USA-kínai USA, -kínai, USA Kína kapcsolatok nem feltétlenül jelentenek követendő példát. Fontosnak tartom, hogy támogassuk az Egyesült Államokat az emberi jogok tiszteletére való felhívásban, de szerintem Európának saját Kína politikát kell kialakítani. Van még valami, amit szerintem hiányzik a jelentésből, a kínai nyelv tanításáról van szó az európai iskolákban és nyelviskolákban. A mandarin nyelvet minden hatodik föld lakó beszéli. Jó lenne tehát, hogyha a kínai nyelv tanításán keresztül megtanulnánk valamit a kínai kultúráról is. Vannak olyan területek, ahol nem tudunk egyetérteni. Belder úr egyébként a potenciális katonai konfliktusra is utal, különböző területvitákra utal, szigetekkel kapcsolatban, aztán a tájvani kérdés. A frakcióm úgy véli, hogy az Európai Uniónak meg kéne próbálni szorosabbra vonni a kapcsolatokat Tajvannal, illetve jobban bevonni Tajvant a különböző nemzetközi fórumokba, amelyre legalábbis gazdasági állapota miatt eh, hivatalos lehetne. Aztán emberi jogi kérdésekre is nagyobb hangsúlyt kéne vezetni. Számomra furcsa az, hogy egy olyan ország, mint Kína, amely valószínűleg többet tett az emberi civilizáció fejlődéséért, mint bármely más ország. Tehát egy ilyen országban még mindig van kínzás a börtönökben, azért kínozzák az embereket, mert ilyen vagy olyan a vallási meggyőződésük, vagy mert politikai másként gondolkodok. Európában a cientológiai vallással kapcsolatban merülnek fel kérdések, de azért a cientológistákat nem rakjuk börtönbe, nem kínozzuk őket. Így aztán a kínaiakat sem szabad ezért börtönbe zárni. Aztán a politikai ellenzék kérdése ugyanilyen súlyos, ez talán még nagyobb bűn. Remélem, intenzívebbre foghatjuk a párbeszédünket kínai népi köztársasággal, népköztársasággal. Szerintem, és a frakcióm szerint Kínának a megnövekvő szereplése, vagy megnövekvő fellépése Afrikában nem fenyegetés, nem kell ettől félnünk. A kínaiak nem nagyon térnek el azon birodalmaktól, évszázadok során, amelyek elérkeztek más földrészekre is. Projekteket hoznak létre Afrikában. Nos, Kína gazdag ország, a fejlesztési segélyekhez ők is hozzájárulnak. Fontos, hogy, hogy ezeket a fejlesztési segélyeket a legszegényebb, a legrászorulóbb országoknak jutassuk el, és ezekből sok Afrikában van. Tehát köszönöm Belder úrnak, csak arra kérem, hogy egy kicsit átfogóbb és mindenki számára kielégítő változat alakítsunk ki. Még hárman vannak. Andrikén asszony, Schulz úr, Scholz úr és Severin úr. Andrikén asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálok Bastian Beldernek ehhez a jelentéshez. A tervezetet szerintem a tervezetet jónak találtam. Az emberi jogi részen kapcsolatban lennének megjegyzéseim. Szerintem nagyon fontos ez a része a jelentésnek. Először is természetesen elismerjük és csodáljuk azon kínaiak törekvését, akik érdemes embriókat támogatnak. Úgy gondolom, hogy el kell ítélnünk minden olyan hivatalos fellépést, amely ezen kínaiak ellen történt. Úgy gondoljuk, hogy a kínai hatóságnak meg kell felelniük a kínai, illetve nemzetközi emberjogi szabályoknak. A jelentésben van egy nagyon fontos bekezdés, amely arról beszél, hogy el kell ismerni azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kínai hatóságok tettek a, a, a tibeti gazdaság érdekében, illetve az ottani közösségek megértését illetően. Szerintünk A kínai hatóságnak be kell vonniuk a tibetieket, illetve az ujgurokat és a erőforrás kezelésben, és nem szabad felhígítani a kulturális elemeket, mint a vallás vagy a nyelv. Szerintem ki kell tartanunk amellett, hogy a kínai kormány nem fog elérni előrelépést, hogyha asszimilálni kívánja az ott élőket különböző intézkedésekkel. Ebben a jelentésben úgy gondolom, hogy azt kell kérnünk a kínai vezetéstől, hogy folytassák a kínai tibeti párbeszédet, amely már egy mely évek óta megrekedt. Úgy gondolom, hogy az emberi jogi biztosnak hozzá kell férni a tibeti területekhez, ahol emberek felgyújtották magukat, és az Európai Uniónak egy tervet kell létrehoznia, amelynek során feltérképezik a legsúlyosabb emberi sérteseket. Szeretném én is eh, megerősíteni azt, amit Watson kollega is elmondott, azon váltással kapcsolatban, ami várható Kínában a vezetés területén, szerintem erről is beszélnünk kellene. Very much. Mr. Scholz. Scholz úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy kérdésem lenne, és összességében követem ezt a vitát a jelentés kapcsán, illetve a tervezetet is nyomon követő kérdés az az, hogy mi a célja a jelentésnek. Miért hoztuk létre ezt a jelentést pont most? És ez már átvezet az a kérdéshez, hogy képesek vagyunk-e arra most, hogy Kínával jobb kapcsolatokat alakítsunk ki. Az Európai Unió részéről vannak bizonyos aspektusok, amelyekkel egyetértek, de szerintem meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat, mert, eh, eb, mert igazából csak folytatjuk a hagyományos hozzáállásunkat az EU részéről. Ha csak tényleg igaz együttműködést szeretnék az Európai Unió és Kína között, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy létezik a globalizáció, és el kell gondolkodnunk azon, hogy mi jelent az, hogyha egy-két milliárd ember ugyanolyan szinten akar élni, mint mi. Mit jelent ez? Erőforrások, élelmiszerbiztonság, nyersanyag szempontjából, energia szempontjából, stb. Tehát tegnap az Ártén egy egész estét szenteltek a gazdasági kapcsolatok ellentéteire az Európai Unió tagállamai, illetve az EU és a Kína között demográfiai kihízások, kihívások, kerültek egy terítékre, tehát mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy ezek közös globális kihívások mindkét oldalon, és ezért nagyon fontos az, hogy mindazt, amit Bütikófer úr, Watson úr, illetve De Kaiser azt is elmondtak, azt hogy figyelembe. Ez, most van az EU dél-korea csúcs találkozó is, tehát a lényeg az az, hogy mindenképpen figyelembe kell vennünk a politikai együttműködést ezen országokkal. Egyetértek sok mindennel, ami elhangzott, de el kell mondjam azt, hogyha a kínai az amerikaiak, az európaiak, a japánok versenyképességéről beszélünk, akkor ez mit jelent majd a bérek szempontjából, a munkavállalók szempontjából? A globális aspektusokról van szó, ha például Németországban egy alacsony munkabér stratégiát folytatna, hogy többet tudjon eh, exportálni, akkor ez kihatna az Európai Unióra is, illetve a Kínával fenntartó kapcsolatunkra is. Mi lesz akkor Kínával, hogy 20 éven belül eltűnik 200 millió munkavállaló a demográfiai váltás miatt? Ugyanezzel a problémával nézzük most szembe mi is. Tehát mindenképpen a jelentésben ezt eh, ki kell emelni, tehát át kell gondolnunk az együttműködésünket, amiatt, hogy szembe tudjuk nézni a jövőbeli kihívásokkal. Optimista vagyok, és szerintem együtt tudok majd működni jól a jelentés készítővel és a többi árnyék jelentés készítővel, és így, eh, így jó jelentés jöhet létre. Elnök, köszönöm szépen. Severin úr. Mr. Chairman, uh... Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos jelentésről van szó, mert a témák nagyon fontos. Arról nem igazán kell vitatkozni, hogy nem miért olyan fontos partnerünk. Nem csak fontos partner egyébként, hanem világ politikai szempontból is fontos szereplő. Egyébként van, aki már úgy véli, hogy ez megvalósult, tehát tényleg globális partnerről van szó, világpolitikai szempontból vezető szereplőről. De szerintem világosabban kéne, kéne fogalmazni, hogy miért olyan fontos számukra Kína. Nagyon jó ez az anyag, de ez alapvetően az jelentés arról szól, hogy mi mit várunk el Kínától, arról nem annyira szól, hogy magunktól mit várunk, avagy hogy mit tehetünk mi azért, hogy alakítsuk ezt a kapcsolatot valahogyan úgy, ahogy az érdekeinknek megfelel. Belder úr, jól lenne talán, hogyha kifejteni, hogy miért stratégiai ez a partnerség, miért kell ennek stratégiának lenni. Szerintem stratégia partnerség, de miért van ez így? Mik az érdekeink? mik a stratégiai érdekeink Kínával kapcsolatban. Ha már el, itt tartunk, akkor a, arról is beszélnünk kell, hogy az Európai Uniónak milyen érdekei fűződnek a globális egyensúly helyzet megteremtésében, de ide tartozik az ökológiai, a katonai, a gazdasági egyensúly világszinten. Szerintem nem nacionalista, keménykedő hatalomra törekvő hatalomként kéne beszélnünk Kínáról, hanem, hanem egy nemzetközi hatalomról. Mit tegyünk annak érdekében, hogy ilyen keménykezű hatalom, hogy ne legyen több ilyen keménykezű hatalom Kína, hogyan lehet finomítani Kínában a dolgokat. Tehát összefoglalóan persze Kínától számol kérhetünk számos dolgot, de inkább arról kéne beszélni, hogy mi mit tegyünk. Ugyanez vonatkozik Afrikára is. Éles a verseny köztünk és Kína között Afrikában. Ne kérjük őket arról, hogy lépjenek vissza. Meg kell inkább azt nézni, hogy hogyan lehetne jobban szervezni a versenyt, hogy Kínát arra ösztönözzük, hogy kicsit változtasson a viselkedésén. Vagy mi is viselkedhetünk másként, hogy helyre billenjen az egyensúly. Ez a jelentés és ez a kapcsolat figyelmünkre érdemes, hiszen értékeink és geo politikai, stratégiai céljaink kérdését is felveti. Nagyon kényes kérdések ezek. Hadd mondjam el azt, hogy, és ez az én véleményem, hogy amíg a geostratégiai kérdésről nem beszélünk őszintén, az Európai Unió stratégiai érdekeiről, érdekei nincsenek megoldva, addig elég kicsi az esély arra, hogy a mi értékeink Kínában is felvirágozzanak. Hogyha azzal kezdjük, hogy a mi értékeinket akarjuk viszont látni Kínában, és a geostratégiai problémánkat nem oldjuk meg Kínával kapcsolatban, ha nem leszünk sikeresek, és évekre befagyasztjuk a kapcsolatot a jelenlegi szinten. Ezért, ahogy elhangzott ez már korábban, talán újra kéne gondolni az EU-Kína kapcsolatokat. Új perspektívára, új szempontokra lenne szükség, tehát a, például munka teremtés szempontból, illetve geostratégiai szempontból. Elnök Belder úr, kíván válaszolni? Nagyon-nagyon röviden szeretnék válaszolni. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akik reagáltak, szót kértek. Szeretném hangsúlyozni ezt, hogy ez a tervezet még nem végleges. Várom a megjegyzéseket, a javaslatokat. Mindenképpen várom a jó együttműködést az jelentéstevőkkel a különböző frakciók részéről módosítókat és mert aki ismeri Kínát, az tudja, hogy nincs olyan ember, aki igazából ismeri Kínát teljességében, mindig lehet újat tanulni. Tehát nagyon fontos az, hogy közösen dolgozzunk ezen. Britik Kófer úr beszélt a stratégiai partnerségről, illetve arról, hogy milyen fajta hozzáállásra van szükség, milyen fajta politikát kell alkalmaznia az EU tagállamainak Kínával szemben. Nagyon nehéz néha egyhangulag felszólalni. Mindenképpen egyfajta véleménycserére van szükség. Köszön, szeretnék köszönetet mondani a munkatársaknak, a titkárságnak. Várom a következő eszmecserét ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon jó, nagyon fontos ez az EU-Kína kapcsolat, és az emberek közötti kapcsolat is nagyon fontos. Ezt láthatjuk kormány szinten is. Egyre inkább meg kell értenünk az egyéni embert, az egyént a tömegben, aznak megnyilvánulásait. Nálunk Hollandiában nagyon, nagyon népszerű lett a kínai kultúra, a kínai nyelvirodalom tanulása. Nem tudom, hogy az európai jelenség lesz el. Köszönöm. A deadline for amendments. A módosító benyújtásának határideje október 9-e. 12 óra. Következő két pont. Ezeket együtt fogjuk megtárgyalni. Egy megállapodás, melyel egyrésztről társulás jön létre Közép-Amerika és az Európai Unió között, illetve az Európai Unió és a tagállami másrészt a Közép-Amerika a társulás létrehozásról szóló megállapodás. José Ignacio Salafranca Sánchez Neira a jelentéskészítő. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Ígérem, hogy nem húzom sokáig, Azt hiszem, hogy mindenki nagyjából tudja már, hogy miről van szó, az előző ülésen is volt erről szó, bizonyára tudják a szakbizottság tagjai, hogy 2010 májusában le- lezártuk ezt a témát, ezt a tárgyalást, akkor volt az utolsó EU Közép-Amerika Karib tenger, Karib övezet csúcs, úgyhogy most már csak a ratifikációra van szükség. Még egy dolog, nem tudjuk módosítani a tár- az Európai Bizottság és a 27 tagállam által kialakított dokumentumot. Egyetlen dolog dologra van lehetőség, vagy jóvá hagyjuk ezt, vagy elutasítjuk. Én úgy vélem, hogy ez egy olyan megállapodás, ami jó a, az Európai Uniónak és a közép-amerikai államoknak is, tehát az ajánlásom pozitív. Elnök úr, néhány módosítást is néhány módosítást is kaptam, hát meg kell különböztetni a jogalkotási folyamattal kapcsolatos módosítókat, nem volt olyan sok ebből, illetve az ajánlásra tervezettel kapcsolatban érkezett módosításokat külön osztályter, külön csoportot képeznek, a zöldek és az Egyesült Baloldal azt kéri, hogy nemmel szavazzon a parlament, tehát hogy ne ratifikáljuk ezt a társulási megállapodást. Nyilván, nyilván érthető az, hogy hogy szöges ellentéte ez az álláspont az én álláspontomnak. Az Európai Parlament már régóta figyelemmel kíséri ezt a kérdést, és úgy véljük, hogy ezen eszközzel a fejl- az Európa Unió fejlesztési politikájának, illetve külügyi politikájának megfelelő következménye ez. Ezek tehát a, ezek tehát a megállapodás, ezek a megállapításaim vannak még négy frakciótól érkezett megáll, módosítások, Weber asszony nyitotta be ezek egy részét, ezek nagyon jók, teljes mértékben megfelel ez az én elképzeléseimnek, úgyhogy ezeket a módosítókat is támogatom. Ugyanez vonatkozik a szocialisták által benyújtott módosítókra, Obiosz úgy nyújtotta be ezeket. Van néhány részlet kérdésbeli különbség, de hát meg tudunk egyezni. Alapvetően támogatnám ezeket. Nézzük a Meyer úr és Lunacsek asszony által benyújtott módosítókat. Nos, ezek megfelelnek azon módosítóknak, amelyeket a ajánlás tervezettel kapcsolatban nyújtottak be. így kész vagyok a párbeszédre. Néhány esetben már Lulacsek asszonynal beszéltem. Nagyon konstruktív volt. Akkor tudom, hogy a frakciója a szabadkereskedelmi részt nem támogatja a megállapodáson belül. Itt tehát meg tudtunk állapodni, máskor nem tudtunk megállapodni de alapvetően nagyon konstruktív volt az árnyék jelentéstevőkkel és másokkal az együttműködés. De szívesen tartok még egy kört. Lunacek asszony számára bármikor elérhető vagyok, megvizsgálhatjuk együtt a módosítóit, de ne, őnek is meg kell ért, neki is meg kell értenie, hogyha az ő céljai szöges ellentétége az én véleményemnek, akkor bármilyen pozitív vagyok és irányában és a módosító irányában mégse tudom őket bevenni a jelentésbe. Hm. Október 10-én fogunk erről szavazni. Kérem, ne felejtsék ezt el, elnök úr, figyeljen erre oda. Addig hajlandó vagyok további párbeszédet folytatni, hát ha találunk konszenzust, de hát bizonyos frakciók esetében nehéz lesz majd a megegyezés, hiszen teljes mértékben ellentétes véleményen vannak, mint én. Ennök úr, így áll a vita a két jelentéstervezettel kapcsolatban az egyik, egyikhez két módosító érkezett, a másikhoz 76, és hogyha kívánják, akkor rendelkezésre állok, és szívesen egyeztetek még a jövőbe. Muchas gracias. Köszönöm, remek, mondja az elnök. Nem látok. De mégis. Öné a szó. És a szék is, ha gondolja. Gracias. Muy rápidamente, porque estamos... Köszönöm szépen. Hát alapvetően egyetértünk. Mi is pozitívan vélekedünk a társulási megállapodásról, kis különbséggel a jogalkotási folyamattal kapcsolatban kicsit más a véleményünk, mi öt dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartása, ez véleményünk szerint egy alapkövetelmény. Aztán a különböző asszimetriák elismerése a két régió között, a civil társadalom részvétele a társulási megállapodás végrehajtásában, illetve a társulási tanács felülvizsgálja rendszeres jelleggel ezt a megállapodást. Ez is nagyon fontos számukra. Az utolsó alapkövetelmény nagyon fontos, hogy éves jelentés szülessen a társulási megállapodás végrehajtásával. Itt a parlamentben kell egy ilyen grémiumot felállítani, természetesen közép-amerikai partnerrel együtt. Vannak gondok, tehát az emberi jogokkal van a két régió között különbség, ezeket ismerjük el. Nem nagyon tetszett nekem, hogy az Intában a biztos úr azt mondta, hogy egy ilyen bizottság fölállítása a ennek a megállapodás lelkiismeretének a hangja lenne. Véleményem szerint ez nem így van. Ugye mindenkinek vannak érdekei mindkét félnek, és vannak érte- értékeink is a, re, a real politika vezérelni az érdekeket, értékeink pedig ugye a retorikában nyilvánulnak meg. Tehát Európában az értekek, meg az értékek is eltérnek Közép-Amerikától, de hát Közép-Amerikában gondot jelent az, hogy a civil társadalom eléggé el van távolodva a reálpolitikától, és az értékeink pedig csak retorikában valósulnak meg. Ezért nem tetszik nekem de Gucht úr dikotómiája, különbségtétele. Azt hiszem, hogy nagyon látó. de Gucht úr, és ez nem csak a közép-amerikai társulásra vonatkozik, hanem általánosságban értendő. Next speaker. Köszönöm a következő hozzászól. Lunacek asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szalafranka úr elmondotta, kifejtette, való igaz, frakcióm úgy döntött, hogy nem tudunk megegyezni, nem tudunk beleegyezni abba, amit, amit uh, Szalafranka úr mondott, nem ilyen irányba királunk elmozdulni. ez a megállapodás lényegében csak a gazdasági kapcsolatokkal foglalkozik. Jó lenne, ha a hangsúlyt arra fektetnénk, hogy a, kiegyen, hogy az, hogy a egyensúlyi helyzetet meg, próbálnánk meg létrehozni, nem csak gazdasági szempontból. Mint parlament tehát nem tudjuk megváltoztatni magát a megállapodást, a megállás szövegét, ezt csak ratifikálni lehet, úgyhogy itt nincs túl sok mozgásterünk, nem tudjunk mellette szavazni. Tehát nem tudjuk ezt támogatni mi frakció szinten. Aztán, ami a jelentés tervezetet illeti, megköszönöm Szalafranka úrnak, hogy rendelkezésre talán vannak olyan módosítók, amelyekben kompromisszumra tudunk jutni. Weber asszony, Meyer úr, Obiosz úr, vannak olyan kérdések, amit mi is támogattunk, de hát jelenleg azt látom, hogy hogy jelenleg azt látom, hogy nincs túlságosan nagy esélye annak, hogy a, hogy a jelentés egészét el tudjuk fogadni de szívesen leülök önnel, ha meg tudunk állapodni, hát legyen, nincs szerintem túl sok esély rá, de hát szép dolog itt a parlamentben a próbálkozás. Aztán nézzük az aszimetria kérdését. Nem csak az EU és Közép-Amerika között vannak aszimetriák, hanem a régión belül is. Véleményem szerint ezt nem tükrözi a megállapodás szövege, legalábbis nem megfelelően a szegénység elleni harc és a etnikai harcok, illetve a etnikai rétegződés témáját nem igazán veti föl, vagy nem kellő mértékben veti föl a megállapodás, aztán ott van a munkaügyi helyzet, a környezetvédelmi helyzet. Véleményem szerint ez nem szerepel kellő hangsúlyjal a megállapodásban, sem a jelentésben. Tehát hajlandó vagyok én is elmenni ezekre a találkozókra, megbeszélésekre, de nagyon optimista nem vagyok. Köszönöm, utolsó hozzászólunk. Angurakis úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Szalap Franka úr munkáját, illetve továbbadom majd azt, amit elmondott. És a Zéber képviselőtársan nem tudott eljönni az ülésre, úgyhogy engem kért meg, hogy elmondja, miért van frakcióm ellene ennek a megállapodásnak. Szeretném tehát elmondani, hogy ö, ellene vagyunk, a szalafrankor mondóját azonban továbbadom képviselőtársamnak majd, és akkor ők tovább tudják tárgyalni a kérdést. Bár, mint mondtam, frakcióm határozottan ellene van e megállapodásnak, eltérő véleményüket pedig meg is tudjuk indokolni. Azért fontos az indoklás, hogy ne mondhassák azt, hogy eleve elutasítjuk e kérdések tárgyalását. Ám szerintünk az emberjog sértések fölött nem tudunk szemet hújni. Például Hondurasban nemrég történt ilyen, aktivistákat gyilkoltak meg, és sok más esetben is alapjogok sérülnek a térségben. E felett nem lehet szemet hújni, ebben az értelemben a politikai párbeszéd, együttműködés, növekedés hármas pillérrendszerében kell értékelnünk a megállapodás feltételrendszerét. A szabadkereskedelmi komponens ellen vagyunk, tehát még a többi elem feltétlenül támogatandó. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió kell, hogy támogassa a béke folyamatot, amely sürgető, égető fontosságú a világ ennek ezen részén. Ami a kereskedelmi kapcsolatokat illeti, itt főleg a nagyvállalatok, az amerikai és európai koncernek érdekeit látjuk homloktérbe kerülni, míg a kisvállalatok és a közötti tényleges együttműködés és a helyben való működő, működő vállalatok támogatása nem látható eléggé. Aztán a környezetvédelmi célokat sem látom megvalósulni. Nem látom hogy a bázis demokrácia szervezetei egyáltalán megjelennének-e, a civil társadalom szerveződésére bármiféle figyelem vetülne ebben az anyagban. Tehát pusztán információs üléseket irányoz elő ez az anyag. Az emberi jogokkal kapcsolatban pedig természetesen van persze itt egy klauzula, szokásos módon egy záradék, de amely alapján vissza lehetne vonni a megállapodást, nem semmiféle kontrollmechanizmus nem épül fel, amely véglegesen működtethetné ezt, és semmiféle záradék nem szól arról, hogy mit teszünk a törvény hatalma felett állókkal, a büntethetetlenséget élvezőkkel, ahol a térségben ez jelentős problémát jelent. Ez sem merül fel ebben az anyagban. Kollega Salafranca, prego, due minuti. Due úr, két perc. Köszönöm szépen, csak röviden, elnök úr. Megköszönöm a kollégák hozzászólásait, Obiosz úrnak annyit, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása benne van a megállapodás első cikkében, de ha gondolja, akkor erről szóló módosítóit szívesen támogatom. a vám csökkentése kérdésében egyet tudunk érteni. Nagyon fontos, hogy a civil társadalom kapcsolatban is hasonló dolgokat kell megvalósítani. Nos, ne felejtsük el, hogy a, ugyanolyan, tehát nem kell eltérni a szokásos kialakult rendszertől, minden megállapodást nyomon követünk, felülvizsgálunk, nem tudom, hogy miért kell más, mást kérni, egyébként egyetértek ezzel önben. Lunacek úrnak annyit, hogy a szegénység elleni harccal kapcsolatban egyetértünk, a amikor az Európai Unió harmadik országokkal írt alá ilyen szerződést, az általában jó hatással volt, és a társadalmi szükségleteket jobban ki tudta elégíteni a harmadik ország ilyenkor. Rendelkezésükre állok, és hát megpróbálhatunk még elérni valamiféle megállapodást. Nos, ami pedig az Egyesült Baloldal véleményét illeti, hát nagyon tiszteletre méltó az, amit kidolgoztak, mint állásban, de nem tudok, nem tudok vele egyetérteni. Végezetül még egy dolog, elnök úr, demokratikus országokról van szó, Közép-Amerikában rendes választásokat tartanak, sok, sok ország, Nicaragua vagy El Salvador közel állna a gondolkodásmódban az Egyesült Baloldal frakciójához, és ők is készek arra, hogy ratifikálják ezt a megállapodást. Ne legyünk pápábbak a pápánál, szentesítsük ezt a megállapodást, és hogyha Meyer úr is ráér, akkor szívesen leülök vele, ami pedig a korábbi precedenseket illeti, nem tudom, hogy korábban már volt-e ilyen kérdésekben tartózkodás, de próbáljunk meg előrelépni a jelentéssel kapcsolatban, haladjunk, talán találunk megoldást, ahogy az Egyesült Baloldal kollégája mondta, sokszor nem értünk egyet, ez nem baj, ez is csak a különböző frakciók ideológiai pluralizmusát szemlélteti itt a parlamentben. Néha nem értünk egyet, néha pedig konszenzus is kialakulhat. De reméljük, hogy haladni tudunk azért ezzel a jelentéssel. Köszönöm szépen, elnök úr! Még egyszer köszönet a kollégáknak az észrevételeikért, ötleteikért. Köszönöm! Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ebben a pontban október 10-én fogunk szavazni ebben a témában. Köszönöm még egyszer, hogy mindenki eljött. The next meeting is in... A következő része az ülésnek zárt ülés formájában kerül megszervezésre. Prego,